Okay, good afternoon everybody. Welcome to this here sitting of the... Jó napot kívánok mindenkinek. Elkezdjük a szakbizottság ülésünket. Kérem, hogy foglaljanak helyet, és kezdjük az ülést. Aki csodálkozik, hogy miért vagyok itt, mint legidősebb tag, az elnök, illetve az alelnökök hiány ülök itt, az első napi rendi pont a napi rend elfogadása. Van-e valakinek észrevétele a napi kapcsolatban? A hallgatást beleegyezésnek veszem, úgyhogy elfogadottnak tekintem a napi rendet. A második pontunk az elnök közleményei. Egyetlen szerény bejelenteni valón van. Megerősítem, hogy a tolmácsolás az összes nyelven működik a mai napon. Holnap viszont egy nyelvvel kevesebb lesz, és ezt majd a holnapi levezető elnök jelenti be azzal együtt, hogy milyen nyelvi kombinációt lehet hallgatni a tolmácsolásban. Nos, most nincsen előző üléseknek jegyzőkönyve? Csodálatos. Akkor a következő napi rendi pontunk a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram vitája, különböző blokkokban tárgyaljuk. Riera Madurell asszony jelentése lesz az elsőnek a tárgya, és a hozzászólóknak, illetve az előadóknak, és eh, Kávájó képviselő lesz a második, és két nyitó előadást hallhatunk majd, azután hozzászólásokat várunk a hallgatóságtól, és Figyelem az időt, és hangjelzésre figyelmeztetem azt, aki túllépi az időkeretet. Ez nagyjából két perc, tehát plusz-minusz némi tűrés határ az elnök részéről. Tehát minden további nélkül. Amennyiben Riera Madurell asszony felkészült, akkor meg is adom neki a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. A régi idők jutnak eszembe, most, hogy ott látom az elnöki székben önt. És valóban minden további nélkül engedjék meg, hogy megtartsam az ismertetésemet. Nyolc indokot szeretnék felsorolni a módosítók indokaiként a bizottság javaslatához képest. Az első ok az, hogy természetesen szeretnénk farka szemet nézve a válsággal kezelni azt. Ki kell lábalnunk a válságból, az európai gazdaság fellendülését el kell érni, és ennek érdekében az EU a tudás gazdaságra összpontosít. És a 2020-as stratégia csak akkor érhet el sikert, hogyha az innovációt sikerül megvalósítanunk, ehhez pedig beruházásokra lesz szükség az erőforrások területén, és ezt szolgálja a kutatás és innovációs keretprogram. Dupla erőforrást kellene, hogy kapjon az előző keretprogramhoz képest ez a véleményünk. A második terület természetesen humán erőforrásokra szükség van, mert humán erőforrás nélkül nincs kutatás, nincsen fejlesztés, nincsen innováció, tehát a gazdasági növekedést sem tudjuk megteremteni ennek segítségével. És a módosító indítványokban szeretnénk ezt a kapacitásunkat, a képességünket erősíteni a további növekedés, fejlődés jegyében, illetve hogy ebben az ágazatban a tehetségeket tudjuk fejleszteni. És persze egyéb források és szükségesek az alapkutatások terén például, hogy a Horizont 2020-as célokat teljesíteni tudjuk. Az innovációs lánc elemeire kell összpontosítanunk, és ezt egy kontinuumként kell felfognunk. Ez a jó irányba tett lépés, hogy a lánc egyes elemei közül mindegyikre kellően odafigyeljünk. és megfelelő egyensúlyt kell elérnünk a különböző láncszemek között. A kutatás és fejlesztés vonatkozásában különösen érvényes ez a költségkeretekre, költségvetésekre. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a különböző szakaszokat az innováció ciklusában megfelelően kezeljük, és tovább kell fejlesztenünk ágazati eh, irányító testületek révén, illetve multidisciplináris megközelítés segítségével. A különböző koncepciók így alakultak a jelentésben. Továbbá kiemelten kell kezelnünk a kiválóság témakörét. A holnap tehetségeit kell kinevelnünk, képeznünk. És ezt úgy kell elérnünk, hogy odafigyeljünk a lényeges támogató pillérekre a kezdeményezés sikerre vitele során. A hetes keretprogram keretei között az energiaterületnek a költségvetését csökkentenék, mi viszont ezt ellenezzük. Természetesen a széndiokszid kibocsátási célokat fontosnak tartjuk, és az energia céloknak a kétharmada a megújuló energiaforrásokkal kell, hogy foglalkozzon. A hármas prioritásról szóló jelentés, a szociális kihívásokról szólva, ezt fel kell, hogy dolgozza, és megfelelő struktúrában kell, hogy kezelje. A befogadó és biztonságos társadalom témakör, amely két részre bomlik, úgy kellene, hogy kinézzen, hogy az európai társadalom a szociális kihívások kezelését biztosítsa, másrészt viszont Európában a szabadságot és a biztonságot eh, ezzel párhuzamosan biztosítani kell. És nyilvánvalóan ennek az emberiség fejlődésében alapvető szerepe van, hiszen innovatív és befogadó társadalmakat szeretnénk kialakítani. És az ötös indok a következő. Szeretnénk, hogyha a keretprogram részletesebben kidolgozná a megvalósítás módját. A, az egymást követő keretprogramok alapvető szerepet vállaltak a tudomány, technika fejlődésében, és olyan intézkedések segítségével tették ezt, hogy a kutatók, legkiválóbbjait, illetve a legjobb kezdeményezéseket segítették elő. Tehát ezt az örökséget szeretnénk továbbvinni. Megerősítve a transnacionális együttműködési célokat rövid, közép és hosszú távon valamennyi ágazat területén. Van egyfajta tendencia, ami azt mutatja, hogy a nagy léptékű projektekre összpontosulnak a források, és ez azzal jár, hogy az új szereplők nehezen kerülnek be erre a szakterületre. A kutatás infrastruktúrára kell összpontosítanunk, és különösen az elektronikus infrastruktúrák különböző válfajaira érvényes. Ez egy konkrét célt is kitűztünk pluszban, ami a kiválóság és a részvétel célkitűzése. Tehát az a cél, hogy az unió teljes területéről részt vehessenek a kutatók ebben a munkában. És három nagyon fontos indokot szeretnék még elnök úr megemlíteni. Még egy kis időt kérek erre. Akkor erre később visszatérhet majd erre a háromra. Akkor csak még egy másodperc. Köszönetet szeretnék mondani a bizottság titkárságának, a frakcióm titkárságának, illetve a saját munkatársaimnak. Mindenkinek köszönöm szépen a segítséget a jelentés összeállítása során, illetve a többi frakció árnyék jelentéstevőnek is köszönöm szépen az együttműködést, valamint a keretprogram egészével foglalkozó egyéb jelentéseknek az előadói számára is szeretnék köszönetet mondani. Köszönöm mindenkinek, mindaz, amivel hozzájárult a jelentéshez, és hogy sikerült konszenzust elérnünk. A tanács soros elnökségének is köszönöm szépen. Mindenki segítségével nem biztos vagyok benne, hogy a, elmondtam a köszönet nyilvánításokat. Nos, a hozzászólók, pontosabban a felszólalók felszólalási idejéről előre megállapodtunk, és a többiekkel szigorúbb leszek később. Kavályó asszony, önnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim, először is köszönetet szeretnék mindjárt az elején mondani a kollégáknak, hogy az elnök ne vegye el tőlem a szót a végén. Tehát a többi jelentés előadóinak, az árnyék előadóknak, a néppárti munkatársaknak, illetve a tanács dolgozóinak is köszönöm szépen az együttműködést a Horizont 2020 kutatás és innovációs keretprogram számos tevékenységet foglal magába. Madurell asszony jelentését követve részletesebben kidolgozta ez a dokumentum, ezt a sok különböző témakört, négy fő elemet szeretnék kiemelni. Az egyik a kiválóság, és az egyre szélesebb részvétel a kiválóság kell, hogy a Horizont 2020-as keretprogram lényegét adja. A cél az, hogy ösztönözzük európai méretekben a kiválóságot, és az alulról jövő tudományos kiválóság a három pillér mentén érvényre jusson a Horizont 2020-ban. A Horizont 2020-ban a kiválóság lépcsőjét kell koncepcióként alkalmazni, és számos módosító indítványt kezeltem ennek jegyében az Európai Kutatási Tanács ösztöndíjaitól kezdve a, az ütőképes képzésig. A második terület a Horizont 2020-as, illetve a struktúrális alapok közötti kapcsolatok kialakítása. számos intézkedés szerepel a jelentésben. A cél az, hogy erősödjenek a szinergiák a két program között. a Seal of Excellence, a kiválóság tanúsítása egyes projektek esetében, amelyek másképp nem kaphatnának a megszorítások miatt forrásokat. Aztán társfinanszírozás a Horizont 2020-as kutatási programokban, például a pilot eh, kisebb programoknak a finanszírozása terén, és a tudás terén elért eredmények gazdasági, illetve a társadalmi hasznosítása, valamint a harmad sorban az európai ipar versenyképességének a fokozása, számos módosítóindítványt terjesztettünk e célból elő, nem szabad túl szűken értelmezni ezt a vezetés, vezető szerep pillérére összpontosítva, mind a három pillért tekintetbe kell venni. A KKV-k szerepek kiemelt az európai ipar versenyképességének megteremtésében, és számos módosító indítványa szolgáljuk ezt a célt. Például egy innovációs innovációs utalványok bevezetésével a három pillér megvalósítása alapvető feltételezésekre épül. Például a tudományos koordináció olyan témákban, amelyek a Horizont 2020-as keretei közé tartoznak, valamint a tudományos, illetve a társadalmi szereplőkkel való folyamatos egyeztetés, a nemek közötti egyensúly és a fiatalok munkahely teremtése, hogy a horizontális témák némelyikét kiemeljem. Hölgyeim és uraim, a prioritásainkat tekintve, amelyek a bizottsági javaslatban már is szerepelnek, számos olyan témát terjesztettem elő, amelyet kiemelten fontosnak tartok, és amelyek nem szerepeltek, vagy nem kellő hangsúlyjal a bizottsági javaslatban. Ezek a következők a vízügy, aztán a természeti kockázatok, erdőtüzek, kulturális örökség, energiatárolás és az energia előállítás központosítása. Mielőtt befejezném, szeretném ismét hangsúlyozni, hogy általánosságban a jelentésemben összhangban áll a dokumentum Riera Madurel asszony jelentésével, és úgy döntöttem, hogy a tudomány, illetve a társadalom a hatos prioritás keretében továbbra is fontos marad, miközben Madurell asszony az egyes pillérbe emelte ezt a témát. Azzal zárnám, hogy nagy érdeklődéssel várom az észrevételeket, illetve véleményeket a kollégáktól. És örömmel várom, hogy az eddig megtett utat hasonló szellemben folytatjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, asszonyom, és különösen azt köszönöm, hogy betartotta a felszólalási időt. Akkor most az árnyékrendéstevőknek adom meg a szót. Az első név eh, Castillo asszonyé. Tessék, asszonyom. Köszönöm szépen, elnök úr. Én az EPP árnyék jelentéstevőjét képviselem, Szeller kollégát, aki sajnos ma nem tud jelen lenni. Holnap majd a részvételi, részvételről szóló szabályzati vitában vesz részt, de most felolvasom a nyilatkozatát. Először is gratulálok Madurell asszonynak a kiváló jelentéstervezetért, amely nagyon sok fontos témát e, említ meg, és nagyon jó alapot ad a elkövetkezendő vitához. Szeretném kifejezni hálámat a gyümölcsöző kooperációért is. Az elmúlt pár hónap alatt a parlament koherens és erős megközelítést alakított ki a Horizont 2020-as legfontosabb témáival kapcsolatban, de még fontosabb az, hogy egy olyan szerepet alakítottunk ki, amelyet az európai kutató és innovációs politika majd Európa jövőjében játszhat. Ezért nagyon melegen üdvözlöm a Horizont 2020-asról szóló 100 milliárd eurós költségvetést is. A jelentés több más aspektusát is üdvözlöm úgy tűnik, hogy a, a társadalmi kihívásoknak meg tudunk felelni. Nagyon fontos, hogy a jelenlegi szociális, gazdaság és biztonsági kihívásoknak meg tudjunk felelni mégpedig úgy, hogy ezeket a feladatokat megfelelő finanszírozással is látjuk el. A kiválóság, a valamint a részvétel szélesítésének szándéka lesz az előttünk álló egyik legfontosabb feladat, és ezt csak úgy tudjuk megoldani, hogyha a tagállamoktól megfelelő támogatást kapunk. A Horizont 2020 azonban el kell, hogy lássa megfelelő eszközökkel a kutatást és az innovációt mindazokkal az e- eszközökkel, amelyekre szükségük van, annak érdekében, hogy a kutatás és az innovációs társadalom teljes mértékben kibontakozhasson. Enélkül nem fogjuk tudni megfelelni jövő kihívásainknak. A Horizon 2020-at tehát mindenképpen támogatnunk kell. Bizont vannak olyan szempontok, amelyeket a jelentés nem foglalt magába, például az európai biztonsághelyzet, amelynek a megfogalmazása még mindig nem teljesen világos, még mindig nincs ezzel kapcsolatban megfelelő definíció. Van egy sor ö, hozzáfűzni valóm, de azt hiszem, hogy most ö, inkább megszakítom a felszólalásomat, és majd talán később hozzá tudok még szólni a vitában. Az utolsó mondat így hangzik, a parlament a Horizont 2020-at vissza kell, hogy tegye méltó helyére a jelenlegi gazdasági növekedésről szóló vita szívébe. Elnök, köszönöm szépen, és lehet, hogy majd később majd még egyszer megadom önnek a szót. Most hol asszonynak adom meg viszont a szót? Körülbelül két percre. Köszönöm szépen. Káncs Johansson nevében fogok szólni, aki sajnos még nem érkezett meg repülőgép járatkésés miatt. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját, három-négy megjegyzésem lenne. A Horizon 2020 nem csak a kutatásról szól, hanem az innovációról is. Hanson úr ezért aggódik amiatt, hogy a tendencia úgy néz ki, hogy a ö, túlságosan sokat koncentrálunk a, a piaci tevékenységre, az alapkutatástól pedig egy kicsit eltávolodtunk, pedig az integrált megközelítésnek ez nagyon fontos feltétele lenne. Másodszor a tanács azt javasolja, hogy a hatodik kihívást kétfelé osszuk, és az egyik fele ennek különösen a biztonságos társadalomra vonatkozzon, míg a másik az inkluzív és innovatív társadalmakra. Ez nem lenne szerencsés megosztás, mert akkor ez a megosztás, ez, emiatt a megosztás miatt elveszítené a szociális aspektusát ez a, ez a kihívás, és amint látjuk a klímaváltozással kapcsolatos katasztrófákon is, hogy a biztonság mennyire alapvető aspektus, hogyha a, ezt a megosztást megengedjük, akkor a technológiát, megtartjuk, viszont az emberi környezeti elem kiesik ebből a kihívásból. Harmadsorban az ALDE árnyékjelentés tevője egyetért azzal az elvel, amely a költségvetés 15%-ának elkülönítésére vonatkozik, de nem egészen biztos abban, hogy az százalék számít megfelelő. A KKV-k számára az a legfontosabb, hogy legyen egy olyan keretprogram, amely egyszerűsíti az ő részvételüket, megkönnyíti azt, és úgy gondoljuk, hogy még nem ismerjük el megfelelőképpen a KKV-k szerepét, vagy legalábbis a költségvetés bizonyos százalékának kijelölése nem biztos, hogy megfelelő módszer erre végül pedig az energia, az energiaköltségvetés kétharmadának megújuló energiákra való elkülönítését üdvözöljük, hiszen ez nagyon jó összhangban áll a szándékainknak. Nagyon fontos, hogy a kutatási téren is támogassuk a megújuló energiákat. Elnök, köszönöm. Ford asszony a következő felszólaló listámon kettő percre. Köszönöm szépen mindkét jelentéstevőnek ezt a nagyon szorgalmas munkát, és azt a befogadó munkamódszert, amelyet tapasztaltunk a részükről. A kiválóságról, a támogatásról, a nyitott hozzáférésről szeretnék elsősorban beszélni. A célunk az az, hogy Európában a legjobb kutatást és innovációt támogassuk. A részvétel emiatt nagyon fontos, de az a kiválóság kárára semmiképpen nem mehet. És most itt a kiválóságot szétosztjuk különböző fejezetekre, és a részvételt megpróbáljuk kiterjeszteni. Én úgy gondolom, hogy az, az, az jó, hogy a kohéziós alapokat és más alapokat megpróbáljuk bevonni annak érdekében, hogy az ambícióinkat elérjük, de Manderel asszony megközelítése, ez a bizonyos részvétel kiszélesítés a magában a kiválósági pillérben lehet, hogy felhigítja a kiválóságot, és azt hiszem, hogy ez senkinek az érdekét nem szolgálja. A politikák koordinációja persze természetesen fontos. Na most általában a finanszírozásról minden érdekelt, minden érdekcsoport több pénzt akar, és a saját szektorára való nagyobb figyelmet követeli. Jó lenne, hogyha bizonyos rugalmasságot tudnánk itt teremteni, hiszen a jövőben majd új kihívások állnak elő, és ami ma még igaz, ami ma még aktuális, az lehet, hogy 5-10 év múlva már nem lesz. Az úgy, hogy rugalmasságot kérnék. A KKV-k részvételével kapcsolatban én mindig azt mondtam, hogy ezt az egyszerűsítés eszközével fogjuk elérni, de ugyanakkor egy sor tagállam tagállamtól az az információ érkezik, hogy ők szeretnének kiválóságot teremteni. Ezzel kapcsolatban nagyon sok olyan kis és közepes méretű projekt is lenne, amely ezt elősegíteni, illetve a KKV-k részvételének elősegíteni. Úgyhogy a kis és közepes méretű projektekre jobban kellene koncentrálnunk. A nyitott hozzáférés eh, természetesen szükséges, de fenntartható módon kell ehhez hozzáfognunk, hiszen csak a megfelelően közzétett anyag megfelelő tudományos anyag. Tehát, hogyha valaki nem mindenképpen szükséges a nyomtatás költségeinek fedezése is. Manderel asszony új igazgató tanácsokat javasol, irányító csoportok, felállítását biztos ez sikerülni fog. Na most a nőkkel kapcsolatban természetesen fontos a nők vezető szerepének biztosítása, de jobb lenne, hogyha egy átfogó cikket alkotnánk erről, hiszen a lényeg az, hogy a karrier szünet után a munkába visszatérő férfiak ugyanúgy, mint ahogy a nők is lehetőséget kapjanak arra, hogy megfelelőképpen visszatérhessenek. Elnök, köszönöm szépen. Patályász asszony a, az árnyékjelentéstevők listáján a következő. Azt tudom, hogy a következő blogban is szeretne szólni, de hogyha most is van hozzátenni valója, akkor két persze megadom neki a szót. Köszönöm szépen. Röviden fogok szólni. Köszönöm szépen én is a kollégáim munkáját. Először cserélünk eszmét erről a két jelentésről, de már annyi most is világos, hogy a két jelentés nagyon jól harmonizál egymással. Rengeteg munkát fektettek már beléjük most is. Egy olyan kérdés van, amit szeretnék föltenni, és támogatnám az előttem szólók javaslatait. Azt hiszem, hogy a két jelentéstevő nagyjából egészében sikeresen járt el, olyan javaslatokat készítettek, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy az európai kutatásnak és innovációnak megfelelő szerepet adjunk, megfelelő jelentőséget adjunk, és ez segíteni fog nekünk a válságból való kilábalásból. Az emberi erőforrás kérdése nagyon fontos. Tudományt tudósok nélkül, kutatást kutatók nélkül nem tudunk gyakorolni, úgyhogy ez nagyon lényeges pont. A kontinuitás a kutatáson belül, illetve az, hogy az a társadalomtudományok és a humán tudományok is részét kellene, hogy képezzék a programnak. Ez már egy kicsit ellenmondásosabb kérdés. Egyetértek a jelentéstevők javaslatával. Én azt hiszem, hogy nem kockáztatunk semmit azzal, hogyha a kutatás a, a biztonsági területen végzett kutatást is megtartjuk a humán tudományok rendkívül fontosak a társadalom alakításának szempontjából, ezért kéz a kézben kell, hogy járjanak más prioritásainkkal. Még két-három rövid megjegyzésem lenne. Korábban nem említett témákról. Az egyik az elosztó infrastruktúrákra vonatkozó igény. Nagyon fontos, hogyha Európa szerte működő projektet alkotunk, akkor meglegyen az infrastruktúra is, amely segítségével minden tagállam ugyanolyan feltételek mellett dolgozhat ezen a projekten. Nyilván ez egyik napról a másikra nem sikerül, de mindenképp célkitűzésünk része kell, hogy legyen. Másodszor a három pillér közötti jobb koordináció nagyon fontos. Ha ezt nem biztosítjuk, akkor három egymás mellett párhuzamosan futó programot fogunk majd teremteni, amelyek között nincs átjárás. Még harmadszor pedig a részvétele kapcsolatban egyetértek az előttem tett javaslatokkal, de majd a módosítókon belül lesz további megjegyzésem ehhez, és a humán erőforrások fontosságát is hangsúlyoznám még egyszer. Elnök, Köszönöm, most még megadom a szót azoknak, akik jönnek. Vidal Quadras, Szukalász, Del Castillo és Nibla kollégák kapják meg a szót, és még Grosztet asszony is jelentkezett a listára. Hát nem, hölgyek következnek először, az említett sorrendben adom meg a szót, Vidal Quadras úrnak először két percre. Köszönöm. Én is nyilván azzal kezdeném, hogy megköszönöm a raportőröknek a munkáját. A Horizon 2020-as program középpontjában az áll, hogy egyfajta megközelítést alkalmazzunk sok eltérő programra, és így egyszerűsítsük a menedzsmentet. Ez eh, nyilvánvalóan nem lehetett eh, könnyű, eh, ezt a sok információt és érdeket egyeztetni és becsatornázni. Először is Madurell asszony nagyszerű jelentésével foglalkoznék, amely tükrözi azokat a kívánalmakat, amelyek megfogalmazódtak bennünk a 2020-as csomag tárgyalásakor. Örülök annak, hogy hangsúlyozza a KKV-k részvételének fontosságát az európai kutatásokban, és rámutat arra is, hogy a költségvetésnek legalább 15%-át kellene E, pántlikázni, hogyha pedig a 2020-as célokat el akarjuk érni, emlékeztet rá Madurell asszony, akkor e, ösztönzőket kell beállítanunk annak érdekében, hogy a kutatók itt maradjanak, illetve külföldi kutatók jöjjenek ide. Emellett a parlamentet folyamatosan informálni kell arról, hogy a, par- a program hogyan működik. Említette a komplementaritás és a szinergiák fontosságát, a kohéziós politika és jelen program között. Fontos, hogy a helyhatóságok és a regionális hatóságok is szerepet játszhassanak ennek az új európai kutatási térségnek a kialakításában azt gondolom, hogy Madurell asszonynak arra kell odafigyelnie, hogy az adminisztráció szempontjából ne töredezzük, ne tördeljük szét a dolgokat. Carvalho asszony jelentésében szintén vannak nagyon üdvözlendő tételek, beszélő is a jobb koordinációról, a, 2000, a Horizon 2020 és a strukturális alapok között, emellett kiemeli az ipar részvételének a fontosságát, külön figyelemmel a KKV-kre és arra, hogy eh, a híres ERA-k eh, e eh, milyen hasznot húzhatnak mindebből. Szukálasz úr két percet kap. Köszönöm. Szeretném megköszönni. Szeretném megköszönni én is a raportőröknek a munkáját. Meghallgattam Madurell asszony első felszólalását, és e, és hát beszéltünk arról is, hogy a kezdeti 100 milliárdból aztán 80 milliárd lett, ami problémákat okozhat. Nem lehet központilag irányított kutatáspolitikát vinni anélkül, hogy megfelelő európai finanszírozás és európai filozófia társulna ehhez a projekthez. Az én személyes véleményem az az, hogy a kutatás alulfinanszírozottsága nem annyira a válság eredménye, hanem a válság az egyik eredménye vagy kifutása annak a ténynek, hogy nem sikerült 3%-os kutatási céljainkat, amelyek a Lisszaboni szerződésben, a Lisszaboni célok között szerepeltek, nem sikerült ezt elérnünk. Mi történt volna, hogyha mégis sikerül? Valószínűleg nem lenne ekkora a baj. Tehát most nagyon oda kell figyelnünk a célok elérésének fontosságára. Amennyiben Európa versenyezni akar világszinten innovációs és technológiai témákban, akkor nagyon föl kell kötni a gatyát, és el kell gondolkozni azon, hogy hogyan fogjuk ezt a célt elérni. Azt gondolom, hogy egy olyan crosscutting megközelítésre van szükség, amely eddig nem működött, tehát a K plusz F-nek nem csak a termelésére, hanem a felhasználására is koncentrálnunk kell. Ami a kutatási eredményeket illeti, ott a nyílt hozzáférés, a szabad hozzáférés politikáját kell alkalmaznunk, az európai polgárok igenis férjenek hozzá ahhoz a kutatási eredményhez, amelyet az ő pénzükből finanszíroztak. Köszönöm, mondja az elnök, sajnálom, hogy a kollégákat noszogatnom kell arra, hogy gyorsabban, illetve rövidebben beszéljenek, de hát ez az egyik feladatom. Elkezdti asszony. Köszönöm, elnök úr. És mivel már beszéltem, ezért inkább most csak három dologra térnék ki. Először is gratulálok a raportőrnek és az árnyék előadóknak. E, három dolgot emelnék ki, ami egyszerű és konkrét talán. Először is a nemzetközi együttműködésről beszélnék. Ez megint csak egy több témán átívelő dologként lett azonosítva a raportőr jelentésében. Ez, ezzel egyetértek, annak érdekében, hogy ezt a stratégiát megerősítsük, azt gondolom, hogy bizonyos definíciókra is van szükség, bizonyos százalékokat, fellépési százalékokat, cselekvési százalékokat és értékeket kellene meghatároznunk, hogy konkrétabbak legyenek a célkitűzések. Emellett szükség lenne arra is, hogy a tudományos eszközöket felminősítsük, egyfajta páneurópai eszközökké, és beilleszteni a már létező szerkezetbe annak érdekében, architektúrában annak érdekében, hogy kutatási eredmények javuljanak. Köszönöm, és remélem, hogy később több idő lesz ezt megbeszélni. Köszönöm. Köszönöm, hogy betartotta az időt. Nibler asszony következik most. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégáim, én is szeretnék néhány megjegyzést tennék. Először is megköszönöm a jelentéstevők munkáját, Madurella és Cavallo asszonyét. Nagyon fontos témákat kezeltek, és nagyon jó, hogy ezt a parlamentben most megtárgyalhatjuk. Tulajdonképpen támogatom a bizottság javaslatát, de mert az alapvető iránya, illetve az egyszerűsítésre való törekvés a keretprogram keretében nagyon jó ötlet szerintem, de persze, és, és gondolom fontos, hogy, hogy aláhúzzuk, hogy a bizottság jó munkát végze. A bizottságon belül, szakbizottságon belül van egy-két téma, például a KKV-k támogatása, az egyetemekre vonatkozó javaslatok, amelyek amelyekkel kapcsolatban csak azt szeretném kérdezni, hogy vajon fontos-e, hogy milyen irányban, milyen területen működnek ezek, hiszen tulajdonképpen a támogatás szempontjából az a lényeg, hogy az ipar mindenféle ágazatot, mindenféle ágazatban szeretne támogatást kapni. Én azt hiszem, hogy az iparral folytatott tárgyalásaim során azt látjuk, hogy nem az ágazat itt a kérdés, hanem az, hogy egy európai nemzetközi hálózatban tudjanak részt venni, és hogy ezzel kapcsolatban legyenek támogató programok. Ezért szeretném megkérdezni a kollégáimat is arról, hogy vajon nem lehetne a bizottság eredeti javaslatát ebből a szempontból érintetlenül hagyni. A kkv k támogatására ez a bizonyos 15 százalék, jó lenne, hogyha ezt meg, meg tudnánk emelni. Illetve még egy olyan téma, amely a kulturális örökség kutatásáról szól. Ezt is szeretném megemlíteni. Azt hiszem, hogy erről is jó lenne majd néhány módosítót készíteni. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, Grosztát asszony. Ön következik. Megadom a szót két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem gyorsan elmondani a mondanomat. Madurella asszony jelentésében remek dolgok szerepelnek Fontos, hogy a kiválóságra nagy hangsúlyt helyezzünk, ez európai szinten rendkívül lényeges, és kiválóság központokat kell létrehozni, és ez abszolút kiemelt jelentőséggel bír. A KKV-k részvétele és szintén nagyon fontos, nagyobb részvétel kell számukra. Ez nagyon jó, hogy bekerült. Egy sajnálatos dolgot eh, konstatálok, hogy Madurell asszony jelentésében a nemzeti szintű hozzájárulás, illetve részvétel nem szerepel kellő mértékben, és úgy gondolom, hogy ez is egy aggályra okot adó terület, valamint a kutatás, és a fertőző betegségek elleni küzdelem a fejlődő országokban. Itt valóban stratégiai kidolgozást igényel ez a terület. Kárvályó asszony jelentésével kapcsolatban sajnálatosnak tartom, hogy az egészségügy területén ez a kérdés nem szerepel kellő súlya, számos módosító indítvány igyekszik ezt kompenzálni, mert ez kifelejtődött, és nem szabad elfelejteni az innovációnak az irányait. És valóban létfontosságú, hogy a költségvetési arányt a GDP 3%-ában valóban megőrizzük, mert jelen pillanatban alul költünk ezen a területen. Köszönöm, elnök. Köszönjük szépen. Royal úr kapja meg következőként a szót két percre. Elnök úr, nagyon nagy örömömre szorgál, hogy az ön elnöksége alatt szólhatok a vitához. A kutatással kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy ha tényleg az az elvárás, hogy korlátozott költségvetéssel kiváló eredményeket kellene elérnünk, és európai szintű együttműködést kell produkálni, akkor egy dolgot kérdeznék csak, mit, mit teszünk azokkal a területekkel, ahol ezek a, ez a kiválóság még nem fejlődött ki? hiszen úgy van, hogy eszközöket bocsátunk rendelkezésre, itt versenykeltünk, és és akkor mindig az van, hogy egy bizonyos ösztönzővel támogatjuk a versenyt olyan területeken is, olyan területeken is, ahol nem teljesen fejlett a kiválóság még. És ide be akarjuk vonni a strukturális alapakot is, alapokat is, tehát olyan területeken szeretnénk a kiválóságot fejleszteni, ahol az ma még nem, fel, nem megfelelően fejlett. Tehát az olyan kollégáink, akik olyan tagállamokból érkeztek, ahol nincsenek megfelelő finanszírozása a kiválóságnak, ők intézik el azt, hogy az ilyen területeken is támogassuk az innovációt és a kutatást. Ezekben a napokban ez arra mutat rá, hogy az európai kutatás támogatás jelenleg nem megfelelő struktúrájú. Köszönöm szépen. Másodpercre pontos volt. Skinner úr azt mondta, hogy csak egy percre van szüksége. Igen, köszönöm elnök úr. Köszönöm az ismertetőket az előadóknak. Nem értek mindennel egyet, sajnos. Rendben, hogy munkahelyre, növekedésre van szükség, de ugyanakkor az innováció, a kiválóság céljából nem engedhetünk, és úgy tűnik, hogy ez az előadók számára problémát jelent. Az alapkutatás elhangzott, az alapkutatás azt jelenti, hogy a népesség és a természet alapkérdések, de ez laboratóriumban történik, és nem a piacokra fejleszt. Tehát figyeljünk oda hogy milyen alapirányba haladunk a kutatásokban. Tehát az alapkutatás az természetesen fontos, de hogyha gazdasági motort akarunk, akkor itt nem arról van szó, tehát piac közel innováció és termékek kellene. A 30-as módosító 6-os pontja a bekezdése remélem sikerült egy percben elmondanom, ezzel kellene közelebbről foglalkozni. Elnök, igen, engedtem volna, hogy tovább folytassa, de most már nem engedem. Úgyhogy nézzük akkor a utolsó, illetve jelenlegi programmal kapcsolatban. Buzek úr, önnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, hogy a nyolcadik keretprogram rendkívül érdekes témaként merül fel, és remek a neve is. Nagyszabású Horizont 2020. Mindkét előadónak gratulálok, kiváló munkát végeztek, és nagyon jó jelentéseket készítettek. Egészen konkrét kérdéseket szeretnék az Európai Bizottság, illetve a tanács képviselőihez intézni, akik itt vannak a körünkben, itt a teremben. Ezek nehéz témák. Hét évvel ezelőtt az volt a nagy téma, hogy a kiválóság terjesztése eh, és a részvétel kiszélesítése és természetesen úgy bővítendő a részvétel, hogy ne veszítsük el a kiválóság célját. Nem igazán sikerült a hetedik keret program keretében ezt elérni, és ma nagyon konkrét célkitűzésként, ahogyan hallhattuk, szerepelnek ugyanezek a dolgok, és néhány hete hallhattuk ezeket. Ezért a bizottságtól, illetve a tanácstól kérdezem a következőt, négyet emelnék ki. Először is a szinergia a Horizont 2020, illetve a, stratégia, a struktúrális alapok között valamint az intelligens részvétel a partnerség a, a tudás területén. Aztán a második kutatás infrastruktúra, nyílt hozzáférés, valamint a kiválóság minősítése és jelölése. Aztán a hármas, a kis és közepes méretű projektek. Ez természetesen KKV-kat, vállalkozásokat jelent. Hogyan segítsük őket, és hogyan segítsük a projektjeiket, hogyan bővítsük ezeket a projekteket. És a négyes pont az utolsó. A méretgazdaságosság egységköltségeinek a képlete. Ez a mobilitásról szól, a kutatók mobilitása itt a háttércél. Ugyanaz, mint a Curie program, a kutatói mobilitási program. Tehát ezekre a kérdésekre szeretnék választ adni. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm, Buzek úr. Mindannyian rendkívül jól betartották a hozzászólási időket, úgyhogy maradt még némi mozgástér az előadóknak reagálási lehetőséget tudok felkínálni, hogyha Kívánnak ezzel élni, Kárvályó asszony? Maduro asszony? Önnek is felajánlom ezt, bár ön az elején több időt használt fel, de hallgatom önt. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy ismét szót kaptam. Szeretnék válaszolni számos elhangzott észrevételre. Először is mindannyiunknak köszönöm a hozzászólást, a lelkes érdeklődést, és feljegyeztem mindazt, ami elhangzott. Természetesen személyesen egyeztettünk ezekben a témákban, illetve a jelentés végső változatában is szerepelni fognak ezek a kérdések. Az árnyék előadókkal együtt, illetve Kárvályó asszonyjal együtt közösen dolgoztunk a két jelentésen. Szeretném még kiemelni, hogy mindenki tökéletes összhangban dolgozott együtt ebben a témában. Először is Castillo asszony Éler úr nevében elmondta a következőket. Számos alkalommal felmerült ez a kérdés, erről már beszéltünk. Tehát kiemelte a költségvetésnek az ügyét, és valóban alapvető jelentőségű, hogy megfelelő forrásunk legyen a Horizont 2020 végrehajtására. Ezen a témán nem is időznék, hiszen azt hiszem valamennyien tisztában vagyunk ezzel. Aztán a második a nemek közötti egyensúly. Erre nem volt időm kitérni az első ismertetőmben. de szeretnénk erősíteni a példaadó szerepet ebben a programban, tehát példát szeretnénk mutatni a nemek közötti egyensúlyra, illetve egyéb tekintetben is. A Horizont 2020 úgy érzem, hogy még egy lépést kéne tegyen ebbe az irányba. Az egyenlőség elősegítése irányába. És egy külön ezzel foglalkozó cikkre van szükség első alkalommal a nemek közötti egyensúly külön pontban kell, hogy szerepeljen. A nők részvételét erősíteni kell a Horizon 2020 programban, és emellett a férfiak, nők szerepvállalására vonatkozó kutatásokat is erősíteni kell. A keretprogramban szerepel egy új cikk, illetve javasolunk egy új cikket. Ennek segítségével az említettek megvalósulhatnak, vagyis hogy hozzá lehessen férni, váljanak publikussá a Horizont 2020-as forrásokból finanszírozott kutatási eredmények. Továbbá a program keretében finanszírozott projektek adatai álljanak rendelkezésre Számos kérdés hangzott még el, nincs most elég időm, hogy részletesen válaszoljak mindenkinek, de feljegyeztem azt, ami elhangzott, és hogyha bármilyen további kérdésben szeretnének megkeresni, akkor nagyon szívesen két oldalú egyeztetésben tisztázhatjuk. Elnök, köszönöm, köszönöm szépen. Biztos vagyok abban, hogy a kollégák szívesen élnek majd a lehetőséggel, és két oldalú egyeztetéseket kérnek. Mielőtt Kárvályó asszonynak adom át a szót, a kollégáknak mondom a tájékoztatást hogy a harmadik blokk végén szólhat majd mindenki, illetve a bizottság. Tehát a bizottsági mm, válaszokat, reakciókat a végén hallhatjuk majd. Kárvályó asszony, tessék! Köszönöm szépen, és köszönöm az észrevételeket is, amelyek elhangzottak a kollégák részéről. Nem kívánom megismételni őket, hanem kiemelném a legfontosabbakat. Nagyon sok kolléga beszélt arról, hogy a részvétel bővítése témakör kiemelt figyelmet kap. Buzek elnök úr is erre kérdezett rá a bizottságtól, illetve a kiválóság, minősítés és jelölés, valamint a kis és közepes projektek, kis és középvállalkozások részvétel, aztán Royl nagyon jó kezdeményezést említett, és nagyon szívesen szerepeltetjük majd a dokumentumban a második kiegészítő, illetve módosító fázisban. Aztán ami a nemzetközi együttműködést illeti. A Madura jelentésben ez nem szerepel túl részletesen, de az én jelentésemben már részletesen megtalálható, és konkrét példák is szerepelnek célzott együttműködésekre a legfontosabb partnerekkel, például Brazíliából energia ügyben, aztán a szegénységgel összefüggő betegségek a fejlődő országban, országokban egy másik téma, aztán műszaki együttműködés az Egyesült Államokkal, Dél-Afrikával, Ausztráliával. Tehát valóban hangsúlyt kap a nemzetközi együttműködés. Ami pedig az egyéb kérdéseket illeti. E, az egészségügy nem túl részletesen foglalkozik valóban a szöveg ezzel, de külön odafigyelek az egészségügyre, és az európai kutatók az egészségügyben számomra egy fontos téma is. Jó néhány módosító indítvány vonatkozik arra, hogy hatékonyabban kéne összehangolni, hogy az egészségügyben milyen folyamatok zajlanak Európában. Információcserére, adatcserére van szükség, hogy azok a kutatók, akik például a ritka betegségekkel foglalkozó munkát végeznek, együtt tudjanak működni, nem csak a Horizont 2020 keretében, hanem hogy a tagállamokkal is megteremtsük a, az összeköttetést, a hidakat úgymond. Tehát ez konkretizálódni fog pozitív intézkedésekben a kutatás területén, és én teljesen nyitott vagyok a módosítók felvételére a szövegben, és köszönöm szépen valamennyi észrevételüket. Elnök, köszönöm szépen. Köszönjük szépen a hozzászólást, illetve választ, és ezzel lezártuk az első blokk vitáját a délutáni vita keretében. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, a hozzászólásokat, és hogy az időkeretet is betartották folytatjuk az EIT-vel összefüggő második blokk vitájával a munkát. És megadom Matthias asszonynak a szót, tehát Matthias asszony következik, és arra kérem, hogy mintegy öt percben ö, ismertesse a mondani valóját. Köszönöm, elnök úr. Először is hadd mondjam el, hogy mindenképpen meg akarom köszönni azoknak a kollégáknak a munkáját, akik részt vettek ennek a jelentéstervezetnek az elkészítésében. Nagyon sok inputtal fordultak felém, és hát mindez kapcsolódik Lamberts úr jelentéséhez is. Ő az EIT-vel foglalkozik, én pedig a szintén az EIT-vel foglalkozom jelenlét, jelentésemben, illetve annak stratégiai innovációs tervével. Hogyan járulhat hozzá egy innovatív Európa kialakulásához az EIT? A jogalkotási szövegben egy cikkről van itt szó a bizottság anyagában, amely ténylegesen csak utal a függelékre, e, amely az innovációról szól. Én becsempésznék a cikkek közé olyan lényegi pontokat, amelyek révén az agenda jobban megvalósulhat. És tényleg az érdemi cikkek közé szeretném ezeket felvenni, mert akkor teljesedne ki az az eltökéltségünk, amely az innováció és technológia iránt megnyilvánul. Először is, ami a jelentést illeti, az kimondja, hogy egészen mostanáig nem nagyon volt ennek az intézetnek ennek az intézet eddig még nem tűz, valósította meg a hozzáfűzött reményeket. A mostani javaslatban 3,2 milliárdról van szó, és azt szeretnénk, hogyha tényleg egy intézetként működne ez az intézet, nem pedig a három titnek a koordinációs szerveként. Az EIT az egyetlen olyan szervezet, amely lehetővé tenné azt, hogy rajta keresztül kapcsolódjon egymáshoz az intézményrendszer, a, a vállalkozások, az egyetemek és a kutatóközpontok. 75%-os magántőke hozzájárulást szeretnénk, ami az tőkeáttétel szempontjából lenne fontos. Emellett egy fontos célkitűzés az európai gazdaság újra lendületbehozása, amelyhez megint csak hozzájárulhat ez az intézet. A tudás és innovációs közösségeken kívül van ez az intézet, és ezen túlmenően kell további fontosságot tulajdonítani és prioritást adni a képzésnek, valamint az rendszernek, amely kapcsolódna természetesen a tágabb értelemben vett ipari háttérhez. És olyan finanszírozási programra van szükség, amely azt tenni lehetővé, hogy a fiatal kutatók az EIT-hez kapcsolódó programokban érvényesülhetnének, és gyakorlatilag alkalmazható, alkalmazhatóak maradnának akkor is, amikor az ösztöndíjuk lejár. Tehát itt ez mindez kapcsolódik ahhoz a törekvésünkhöz is, hogy csökkentsük a munkanélküliséget, és hosszú távú foglal, fenntartató foglalkoztatást teremtsünk. Oda kell figyelnünk a KKV-k részvételére is, ez megint csak az egyik legfontosabb prioritásunk. További alaposan meg kell vizsgálni, sőt ennél többet kell tenni, stratégiákat és intézkedéseket kell kialakítani eh, annak érdekében, hogy ezek a titek és a hozzájuk kapcsolódó eh, innováció és kutatás eh, jobban szétterüljön Európában, ne pedig csak eh, kisebb térségeket és egy-két országot, tagállamot érintsenek. Tudom, hogy a eh, munkánk elején eh, járunk, de azt gondolom, hogy egy földrajzi kiszélesítésre feltétlenül szükség van. Az EIT eddig nem különösebben dicsekedhet sikerekkel. Ennek elsősorban az az oka, hogy hiányoztak bizonyos feltételek ahhoz, hogy ez a kiválóság pólusává válhasson európai szinten. Egyetértek azzal, amit a Horizont 2020-ról szóló jelentések mondanak, e, infrastruktúrára van szükség, ez igaz az EIT-re is. Ezért én egy olyan cikket javasolnék, amely felszólítja az Európai Bizottságot és az EIT-t annak arra, hogy Strasbourgot tegye székhelyévé. Ennek egy ennek egy komoly oka van. Strasbourgban ugyanis a polgáraink komoly problémát látnak. Én a Horizont 2020 és az Európai Technológiai Intézetet olyan európai programoknak tekintem, amelyek tényleg megtestesíthetnek hozzáadott értéket, illetve szimbolizálhatják az összefogást. Tehát azt gondolom, hogy a Strasbourg nagyon kiváló központja lehetne az információs és technológiai, az innovációs és technológiai intézetnek. Nagyszerű infrastruktúrával rendelkezik Strasbourgnak, ugyanakkor rossz híre van jelenleg a polgárok körében, hogyha innovációs és technológiai központtá tennénk, akkor nem csak Európának tennénk egy nagy szívességet, hanem a strasburgi polgároknak is tulajdonképpen. Nagyon nehéz eh, megmagyarázni azt, hogy eh, miért eh, van az, hogy egy hónapban ilyen hatalmas infrastruktúrát csak három és fél napon keresztül használunk, ezért is hoztam ezt a javaslatot. A jövőben egy új európai küldetést tudnánk biztosítani Strasbourgnak, ez egy olyan dolog, ami még akkor is fontos, amit még akkor is fontos kimondani, hogyha gyakorlatilag nehezen kimondható témákról van szó. És ez fontos lenne a tudás és innováció Európája szempontjából is. Uh, um, Köszönöm szépen. Azért hagytam, hogy tovább beszéljen, nem csak azért, mert egyetértek a javaslatával, és én sem szeretek Strasbourgba járni. Nyilván a francia kollégák zsebébe kinyílt a bicska. Lambert úr kapja meg a szót 5 percre. Köszönöm. Köszönöm először is, sajnálom, hogy később, későn érkeztem. Az Ekonban egyidejűleg egy másik ülés van. Nem sörözgettem vagy kávézgattam, hanem ott dolgoztam. Az elkövetkezendő 50 percben, nem csak vicceltem, az elkövetkezendő pár percben a jelentésemről fogok beszélni. Nyilván egyébként az árnyék előadók tudják, hogy milyen gondolatok jelennek meg a jelentésben, többiek kedvéért foglalom össze azokat a legfontosabb ötleteket, amelyek a jelentésben szerepelnek, és amelyek a módosítási stratégiám mögött vannak, mert egyszerre vagyok előadó, és más jelentések árnyék előadója is. Én egyébként eh, nem szeretem a nagy harcokat, jobban szeretem, ha 90%-ban megállapodunk, és csak a 10%-on marakodunk, nem pedig fordítva. Tehát csak néhány dologra koncentrálnék. Ha megnézik a jelentést, akkor látni fogják, hogy eh, eh, a versenyképességet akarom kihangsúlyozni az európai pénzek eh, elosztásánál eh, nagyobb versenyt szeretnék látni. Ezt eh, beletettem a, a jelentésbe központi elemként. Azt szeretném, hogy a projektek versenyezzenek egymással, és a legjobb projektek nyerjenek. Tehát a rendszerbe egész egyszerűen nagyobb versenyt vinnék. Ez a legfontosabb hangsúly. A másik dolog az a tőke áttétel, erről is már beszéltünk Krisztiánnal, amikor Eh, az árnyékelőadók eh, körében megbeszéltük ezt a témát. Az EIT azért jó dolog, mert eh, egy 25 plusz 75 százalékos tőkeáttételi hatással működik. Azt szeretnénk, hogyha az egész programban ez valósulna meg. Tehát én azt szeretném látni, hogy nem EU forrásokból, nemzeti, regionális, vagy leginkább magánforrásokból érkeznének a pénzek. Ha egy programot, egy projektet csak az EU finanszíroz, akkor lehet, hogy ez a projekt nem jó, mert más nem lát benne értéket. Én egyébként az értéket azon mérem, hogy mások hajlandók erre pénzt áldozni. Ebben az értelemben szeretném azt, hogyha az EU egy eurót tesz be egy projektbe, akkor más tegyen be többet, mert különben az valami problémát jelez, ha ez nem történik meg. Emellett szeretném azt is, hogyha a KKV-k jobban részt vennének a programban és nem csak a kirakatban. Én azt szeretném, hogyha 15-ről 20%-ra növelnénk a KKV-s részvételi eh, arányokat. Én magam működtem a magánszektorban, ismerem a KKV-kat is, és a nagyvállalatokat is. Nem egy hangon beszélnek, nem egy nyelven beszélnek ezek a cégek. Nem ugyanúgy beszél az ember az IBM-mel, mint a kis magánvállalkozással. Tehát olyan emberekre van szükség, akik a KKV-k nyelvét értik. Tehát nem olyanokkal kellene üzletelnünk, akik csak a nagyvállalatok pénzé, nyelvét értik. Egy másik téma, amelytől többet várunk, az a társadalomtudományok és a tudományok. Én eh, azt gondolom, hogy eh, ez nem egy játszótér, eh, ahol egy bizonyos pénzt odadobunk a társadalomtudományoknak, és legyenek vele boldogok. Eh, ezek összefüggnek ezek a dolgok, a társadalmi modellek, az üzleti eh, innováció. A technológia önmagában nem fog megoldást nyújtani semmire, hanem a technológia párosul majd különböző tételekkel, például ha csökkenteni akarjuk az energiafelhasználást, vagy az élelmiszerpazarlást, akkor persze egyrészt kell a technológia, másrészt pedig kellenek a magatartásbeli változások is, és itt akkor a társadalomtudományok is belépnek a képbe, és a társadalomtudományokat be kell csatornázni ebbe a, a folyamatba. Szintén fontos a nyitott társadalom, amely eh, arról szól, hogy a tudás szabadon áramlik. Egész egyszerűen az eredményeket eh, hatékonyabban kell terjesztenünk, mert eh, hogyha valaki más használja fel ezt, lehet, hogy valaki a tudományos eredményeket jobban fel tudja használni, mint az, aki magát a tudományos eredményt elérte. Ezt a stratégiába szintén be kell építeni. Szellemi tulajdonjog témáját úgy kell igazítanunk, hogy a tudás szabadon áramolhasson a társadalomban, és így jobban megvalósulhassanak az innovációk. Beszélnék a hatos kihívásról, a nyitott és biztonságos társadalom kérdésköréről. Tudom, hogy egyesek azt gondolják, hogy a biztonság az védelmi innovációról szól. E, én nem vagyok naív, nem azt gondolom, hogy az európai iparnak haditechnikában nem kell erősnek lennie. De ez nem egy ö, kompetencia. Én azt gondolom, hogy a védelempolitikának EU kompetenciába kell kerülnie, de most nem az. Most nemzeti kompetenciában van a védelem, e, tehát e, ha nemzeti kompetencia, akkor finanszírozzák a nemzetállamok. Hogyha átkerül a védelempolitika EU kompetenciába, akkor adjunk rá pénzt. De annyi pénzünk nincs, hogy most is támogassuk a védelmi kutatásokat. 80 milliárdról van szó egyelőre, és lehet, hogy még ez is csökkenni fog. Én nem akarom ezt a pénzt arra felhasználni, hogy nemzeti problémákat oldjunk meg. Hogyha egyes tagállamoknak e, nehezükre esik finanszírozni, finanszírozni a, a nagy védelmi cégeiket, hát valahogy meg kell oldaniuk, ne az EU költségvetésből próbálják alá ducolni a haditechnikai cégeiket. Természetesen még beszélhetnék nagyon sokáig, de remélem, hogy tömören sikerült kitérnem a saját jelentésemre és más jelentésekre is. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig köszönnek az árnyék előadók, mert Lambert úr is egy árnyék előadó, Szukalasz úr kap szót, hogyha kéri. Két perc. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λίγα πράγματα θα πω. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány dolgot szeretnék csak mondani. Először is az EIT-vel, EIT-vel kapcsolatos kérdésekről Fannisztárójal együtt megtekintettem ezt a bizonyos nyolc kérdést. Először is legelső sorban a költségvetést, a szabályokat, a székhelyet, a különböző titek elosztását, a titek finanszírozását, a titekkel kapcsolatos nyomonkövetési tevékenységen. Végül is az Európai Regionális Alap, illetve a különböző szociális alapok bevonását a finanszírozásba. Nagyon tartalmas a szöveg. Véleményem szerint azt e, jó irányban halad a dokumentum. Nem kellene megnyírbálnunk a titek költségvetését, ahogy azt a Madurell jelentés javasolja, tehát nem kellene 3,7-ről 3,1-re csökkenteni. Azon kívül a titek kiválasztását is úgy kellene megoldanunk, ahogy azt Lambert úr javasolja. Tehát itt némi változtatásra van szükség. Nem feltétlenül arról van szó, hogy a, a finanszírozás módját kell megváltoztatnunk. Én a 3,3-as módszert támogatnám, és itt az új titekre is ez vonatkozna. Biztos, hogy lehetséges valamiféle arany középutat találni, majd módosítókat fogok benyújtani, amelyek remélem fejlesztik a jelentés minőségét. Elnök, köszönöm szépen, és köszönöm, hogy betartotta a felszólalási időt. Következő felszólaló Johansen úr. Két percre. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni jelentéstevőknek a kiváló együttműködést. Remélem, hogy még a 90%-nál is nagyobb mértékű egyetértést tudunk majd elérni. Először is hadd mondjam el, hogy amikor a Horizont 2020-ast először elindították, akkor én voltam az egyik, aki megkérdőjelezte az EIT-vel kapcsolatos költségvetés emelést, de aztán tárgyaltam az érdekeltekkel, az ipari képviselőkkel, a kutatóintézetekkel, és ahogy az egyik jelentéstevőm is mondta, nagyon jó példáját mutatja ez a piacok és a kutatás együttműködésének, úgyhogy támogatom az EIT költségvetését, és remélem, hogy el tudjuk érni a javasolt emelést. Aztán megkérdejeleztem azt is, hogy ezek a különböző titek milyen, ö, milyen kiválasztási eljárással kerüljenek megszervezésre, és úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha már az első hullámban 2014-ig meg lehetne ö, nyitni az összes, tehát mind a 16-ot, ahelyett, hogy a, majd a megteremtett titek teljesítménye alapján válasszuk ki a következő hullám tétjeit. az a befogadási kapacitás és az elérhető költségvetés fényében kell majd kiválasztanunk a projekteket. Aztán még a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos vitához is szeretnénk hozzá, szeretnék hozzászólni, illetve a nyitott hozzáféréshez. Ez lesz valószínűleg a vitánknak a leghevesebb része, a leg hangsúlyosabb kérdése. Természetesen meg kell védenünk a szellemi tulajdonjogokat, de ugyanakkor a nyitottságról is beszélnünk kell, különösen akkor, hogyha különböző platformokat kombinálni szeretnénk. Elnök úr, végül pedig Matthias <clears throat> asszony jelentéséről még annyit mondanék, hogy még van egy nagyon fontos küldetés, mégpedig az oktatási oldalon, ami a titekkel kapcsolatos, és attól tartok, hogy a költségvetés ilyen nagyon nagy méretű küldetésekre nem lesz majd elég. Úgyhogy lehet, hogy jó lenne, ha erről is egy vitát tartani, illetve módosítók útján megváltoztatni ezt a javaslatot. Elnök, köszönöm szépen, Van Nisztároly úré a szó. Köszönöm szépen, csak néhány megjegyzés Köszönöm a jelentéstevők munkáját. Hadd mondjam el, hogy Strasburggal kapcsolatban nem vagyok egészen biztos a dologban. Mit szeretnének ezzel az egésszel elérni azt, hogy a nemet igenné változtassuk az egész Strasburgi vitában, csak azért, mert az EIT-t oda akarjuk helyezni? Nem kéne politikai vitát kezdeményezni, anélkül, hogy alapunk lenne erre. A jelentés maga jó, de ezt a javaslatot nem támogatom. Második kérdés pedig a titek kiválasztása jó lenne, hogyha a, az első hármat rögtön megindítanánk, és utána gondolkodnánk tovább arról, hogy hogy haladjunk tovább, hiszen az idő sürget minket. Az EPP támogatja ezt a megközelítést akkor Ról az úr azt mondta, hogy Európa minden részéről biztosítani kell a részvételt. Ehhez még hozzá kell fűznünk valamit. Ugye megvannak a titek. Azt hiszem, hogy szükség van arra is, hogy legyenek második helyen álló titek, és sokkal jobban ki kell használni az ipar és az együtt, egyetemek közötti együttműködést. Hogyha megnézzük a háromszög csúcsát, és elgondoljuk azt, hogy nem használjuk ki ezt a lehetőséget, és itt most nem nagy költségvetésről beszélek, hanem arról, hogy a lehetőségek új tárát nyissuk ki nyissuk meg, illetve ezt próbáljuk megkombinálni az elérhető eszközökkel, pénzeszközökkel. Tehát ne, az a, az a lényeg, hogy a kiválósági központokat megpróbáljuk olyan területeken is kialakítani, ahol jelenleg még nincs megfelelő tevékenység nincs megfelelő finanszírozás. Én azt hiszem, hogy ez lenne a legfontosabb feladatunk a jövőre nézve. Köszönöm. Mr. Um, Köszönöm szépen, Lambert úr. Hogyha ismét szót kér árnyék előadóként, akkor rendben. Nos, ha nem, akkor viszont az ECR részéről adom meg az árnyék előadónak a szót, aki jó magam vagyok, úgyhogy egészen röviden, anélkül, hogy ünneprontó szeretnék lenni nem vagyok meggyőződve ennek a hasznáról, az EIT hasznáról, előnyeiről. Ennek be kell bizonyosodnia, bizonyítania kell a szervezetnek, és úgy gondolom, hogy túl ambiciózusok vagyunk a költségvetés, illetve a e, kik számban szintén, és ebben az értelemben terjesztettem elő a módosító indítványomat. Ennyit szerettem volna magam részéről, most pedig Kárvályva asszony. Köszönöm szépen. A két előadónak szeretnék köszönetet mondani. Köszönöm a kiváló együttműködést a kollégákkal, többek között a, az árnyék előadókkal is, és hangsúlyozom, hogy a Horizont 2020 gondolatmenetét tartsuk a továbbiakban is az EIT-vel együtt, tehát eh, keresünk a szinergiát a strukturális alapokkal, illetve a kiválóság jelzéssel és a társfinanszírozás, regionális központok gondolatmenettel, és ezek is pályázhatnak majd egyenlő eséllyel az EIT-nél a Horizont 2020 20-as EIP-re vonatkozó módosítót is ennek szellemében kezeljük majd. A második kérdés, amit hangsúlyozni szeretnék, az EIP-nek a jelentősége. A, az induló vállalkozások elindításában, illetve a működésük fenntartásában ez a három kik területnek a részét képezi, és Európában munkahelyteremtésre van szükség. Ez az egyik olyan eszköz, amely nagyon jó kialakítású ebből a célból, és ebbe az irányba kellene erősítenünk a továbbiakban, és a különböző EIT kikek által létrehozott munkahely álljon a középpontban. Elnök, köszönöm. Vidák Vátrasz úr kapja meg a következőkben a szót két percre. Tisztelt elnök úr, néhány észrevételt szerettem volna Skinner úr a hozzászólása, illetve jelentésével kapcsolatban elmondani, de megvárom, ameddig ő ismerteti. Elnök, ez volt a legrövidebb hozzászólás ideig, az enyémnél is rövidebb, gratulálok. Igen, köszönöm szépen a szót. Az, mindkét EIT jelentéssel kapcsolatban szeretném akkor elmondani a következőt, és érintenék néhány olyan pontot, amely valóban figyelembe veendő az EIT-vel kapcsolatban. Tehát egyrészt többet kell kihoznunk a pénzünkből a kékek számát illetően, és végig kell gondolnunk a megfelelő struktúrális kérdéseket. A képzés, illetve a gyakornoki területnek a kérdéseit jobban össze kellene a Marie Curie kezdeményezéssel és a KKV innovációs területtel hangolni. Ugyanilyen fontos, véleményem szerint, hogy az EIT a horizont részeként kell, hogy működjön, tehát az induló vállalkozások segítése az egyik feladata. És van itt egy olyan piaci rés, amely arról szól, hogy az induló vállalkozások elindítása, pályára állítása, és itt játszhat nagy szerepet az EIT. Mindenképpen az EIT, illetve ennek a területnek a jelentőségét emelnék ki, ez tovább növelné az Európai Unióban az innováció és a vállalkozások fejlesztése. Egy olyan terület, amely rendkívül fontos, és az EIT-nek itt még további feladatai vannak. Arra van szükség, hogy az ebben a területben rejlő lehetőségeket ki tudja aknázni, és nem úgy képzelem el, hogy ez egyik napról a másikra be tud következni, de középtávon ez a feladat, és a módosítóim is ezt célozzák. Köszönöm, elnök. Ódi úr kapja meg a szót. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, emlékszem arra, amikor dolgoztunk a félidős értékelésén a hetedik keretprogramnak, és az értékelők, a szakértők azt kérték, hogy a kiegészítő struktúrát a kutatás területén eh, ne fejleszük, állítsuk le, mert attól tartottunk, hogy meg sokszorozzuk a különböző struktúrákat, és a tudás, illetve az innovációs közösség ennek nem látja hasznát. És én ezt azért ellenzem, mert úgy gondolom, hogy az alapkutatást egy kohéziós, összetartó tudás keretbe tudja összeállítani európai szinten. Tehát, hogy konkrétan a növekedés gazdasági motorjává válhat az innováció. De ugyanakkor nem szabad túlzottan meg sokszoroznunk a struktúrákat, erre oda kellene figyelnünk, és azon töprengek, hogy az eit mennyire hasznos szerepet tölt be kiegészítőként. Tehát ezt egyrészt ki kellene terjeszteni magánfinanszírozásra, és tegyük lehetővé, hogy a magántárs finanszírozás is szerepet játszon. Tehát egy elnök, vagy igazgató, vagy egy e, biztos, illetve egy auditor e, ezt meg tudja vizsgálni. Tehát amikor az Unióban egyfajta struktúrát hozunk létre, akkor nyilván egy hosszas kommunikációs kampány is kell, hogy kövesse ezt, hogy megismertessük a struktúrát. A második észrevételem pedig, hogy a kutatás illetve a tudás közössége, amely így kialakul. Én úgy gondolom, hogy ez adhat biztosítékot arra, hogy az Unió hatékony szerveként működhet az EIT költségvetési szempontból, illetve a többi ügynökséggel való kapcsolattartásban is. Tehát sok tíz vagy sok tucat ügynökséget hozunk létre, és ezek mind saját jogon működnek, igazgatókkal, elnökökkel, stb. stb. Tehát én azt szeretném, hogyha mindezek a kis világok alárendelődnek alárendelődnének az unió szakpolitikai irányításának, és hogyha a konszenzus tudnánk a frakciókkal kialakítani, akkor a következőt kellene módosítanunk. Tehát a, az igazgatókat az unió kéne, hogy kinevezze, és visszahívási lehetőséget is biztosítani kellene, hogyha az uniós céloktól eltérnek, hiszen olyan struktúrákról van szó, amelyek az unió céljait kell, hogy elősegítsék. És hogyha az EIT alapszabályát jól értem, akkor egy igazgató tanács irányítja, amely egy elnöknek van alárendelve, és én túlzott hatalmat látok ebben a pozícióban. Tehát felül kéne az EIT alap dokumentumát vizsgálni, és valódi alárendeltséget kellene politikai értelemben teremteni a struktúra számára. Matthias asszony hozzászólásával kapcsolatban én most nem kívánok reagálni, mert a strasburgi megfontolásokat én is átlátom, valóban groteszk az ügy, de hát politikai vitáról van szó, és Matthias asszonyjal együtt azt gondolom, hogy azt keressük, ami jó Strasbourgnak, és ami a székhely kérdését illeti, ennek nincs semmiféle kapcsolata ezzel a konkrét ügyel. Tehát az unió székhelyeiről, valamennyi székhelyéről tartsunk politikai vitát, ne csak Strasbourgról, és az uniót ennek szellemében igazgassuk a továbbiakban. Tehát egyrészt nyilván a közpénzek felhasználásáról is beszélhetünk, valamint a széndiokszid kibocsátási hatásokról, és Strasbourg jóval többről szól, mint csak erről. Tehát fontos lenne, hogy sikerrel kialakítsuk a kutatási innovációs infrastruktúrát, és talán nem csak Strasbourg ügyét kellene folyamatosan napirenden tartanunk. Köszönöm. Elnök, talán ez az én hibám volt. Köszönöm szépen az elmondottakat, és számos tekintetben osztom az érzéseit, amikor Matthias asszony megtette a javaslatát, ő konstruktívan fogalmazott, mint ahogyan én válaszoltam rá. Tehát nagyon jól viselkedtek valamennyien, maradt egy kis időnk még ebben a blogban, úgyhogy nagy örömmel ajánlom meg a lehetőséget a két előadónak, hogyha kívánnának még kiegészítéssel élni. Matthias asszony kérdezem elsőként, hogy kívánna -e hozzászólni röviden. Obrigado, Köszönöm, elnök úr, tényleg csak nagyon gyorsan eh, szeretném megköszönni a kollégáknak azokat a megjegyzéseket, amelyeket tettek. Csak néhány dologra reagálnék gyorsan. Zukalász úr, egyetértek azzal, amit mondott Johansen úr, megint csak egyetértek. Szükség van arra, hogy valamit csináljunk ezekkel a klaszterekkel. Ugye itt van ez a 7 éves időszak, 7 év hosszú idő, sok dolog történhet 7 év alatt, talán új vagy más kiválasztási módszerre lenne szükség. Az Európai Bizottsággal kell fölvenni a kapcsolatot ebbe a kérdésben. Vannak olyan témák, amelyek 2013-tól futnak, ott vannak a társadalmi kihívások kérdésköre is. Ami pedig az oktatás képzés témáját illeti, nos, ez kapcsolódik a tudomány, tudás és innovációs társulásokhoz. És hát valóban én is erre gondoltam. Vannak egyetemi hálózatok innovatív programokkal, amelyek képesek arra, hogy képezzék a fiatalokat Európában, nem muszáj mindenhol létrehozni egy háromszöget. háromszöget. A titek nem kell, hogy egy egyforma méretűek legyenek, nem kell, hogy egyforma költségvetésük legyen, eltérő felépítésű költségvetésű titekben is tudunk gondolkozni, attól függően, hogy hol e, e, működnek. Én elnök úr, meg vagyok győződve az EIT képességeiről, erről persze tudunk még a jövőben is tovább beszélni, hogyha eh, a tudás és innováció Európáját akarjuk kiépíteni, abban az EIT-nek lehet szerepe. Egyetértek Pilar del Castillo-val, aki a frissen induló vállalkozásokor indult, és Ódi úr pedig ugye azt mondta, hogy nincs szükség további, további infrastruktúrára, és az átláthatóságra szükség van, ezzel egyetértek. Ami pedig Strasbourgot illeti, én eh, természetesen eh, megértem azt, hogy eh, ez a francia hatóságokra tartozik elsősorban. Én Strasbourgnak egy olyan intézmény szánok, amely mindannyiunké lehet. Ez egy konstruktív ötletként indult, adnánk, ajánlanánk valamit Strasbourgnak, Franciaországnak, ami hozzáadott értéket jelent Strasbourgban és ilyen időkben, mint a mostani idők, azt gondolom, hogy nem kell félnünk az ilyen javaslatoktól. Lehet azt mondani, hogy persze nem itt a helye, nem itt van a helye és ideje ennek a javaslatnak, de akkor hol és mikor? Tehát én nem elvenni akarok Strasbourgtól, hanem adni nekik egy olyan intézetet, amely minden napot van, a 7-7 napján 24 órán keresztül, nem pedig havi három és fél napon keresztül. Köszönöm. Lambert úr következik. Én is szeretnék persze reagálni minden felvetésre, Várom Giles a te módosítóidat is, Lambert a te módosítóidat is türelmetlenül várom, mert azt gondolom, hogy azok segítségével talán meg sikerül oldani azt, hogy hogyan lehet e, különböző eszközöket házasítani az EIT segítségével, tehát tényleg érdeklődve várom, hogy mit nyújtasz majd be. Jean-Pierre, Jean-Pierre, amikor beszélünk azokról az intézményekről, amelyeket létre akarunk hozni. Ugye egyrészt beszéltünk a, a létező intézményről, az EIT-ről, amelynek az elnökével nem sokára találkozni fogok nem egy olyan ember, aki birodalmat épít, de azt gondolom, hogy egy jövőképpel rendelkező emberről van szó, ami pedig a különböző intézmények elterjedését illeti, illetve azt, hogy mi a közük az európai intézményekhez, akkor persze egyrészt biztosítanunk kell az intézménynek a, a rugalmasságát, másrészt pedig azt, hogy elszámoltatható legyen az Európai Unió felé, és hogy eh, ez a két követelmény valamilyen módon összeegyeztethető legyen. Eh, nos, ezzel kapcsolatban egy kicsit szkeptikusabb vagyok. Múlt héten Strasbourgban eh, már az EBRD vitában elkezdtünk legyilkolni egy intézményt, mert hogy a befektetési bank köz, és az EBRD között átfedések vannak. Nos, én is úgy gondolkodom, mint te, amikor szétnézem, amikor megnézem ezt az európai 2020-as horizontot, akkor látom, hogy van egy sor olyan intézmény és egy sor olyan eszköz, amit túl sok, nincs ennyire szükség. Uh, az eredmény pedig az, hogy tényleg elterjednek ezek az intézmények, illetve eszközök. Tehát nekem semmi problémám azzal, hogy nyissunk egy vitát a racionalizálásról. Azt gondolom, hogy ami a, horizon, a, 20, a 2020-as horizontot illeti, már túl késő ezt a vitát elkezdeni. Persze lehet beszélni arról, hogy néhány eszközt leállítunk, illetve azokat fokalizáljuk, de hogyha most teszünk be egy félidős értékelési lehetőséget a rendeletbe, akkor az nagyon hatékony lehet, és hasznosabb is lehet. Jobban oda fogunk tudni figyelni a pénz elköltésére, de egyébként nekem nincsenek tabuim ezzel kapcsolatban. Bravo, thank you very much. Köszönöm szépen. Ezzel le is zárjuk ezt a blokkot, és szeretnék elnézést kérni, mert el kell mennem egy másik véleménycserére, egy másik szakbizottságba, de majd megtudakolom, hogy hogy folytatódott a vita elnök. Ne aggódjon, mert ezt a szekciót már lezártuk. Köszönöm mindenkinek, hogy betartotta a felszólalási időt. Most akkor meg is kérem Péter Skinnert, hogy a harmadik blokkot ír, kezdje el, és ugyanakkor elhagyom elnöki székemet. Nem, nem azért, mert nem szeretem, hanem mert el kell mennem. Nem kommentálom akkor ezt. Azt hiszem, hogy ez a jelentés a 2020-as csomag átfogó témáit öleli fel, a kutatás és az innovációt ugyanúgy, mint egy sor más területe. Na most ez egy olyan terület, amelynek magába kellene foglalnia a nukleáris fizikát és az atomkutatást, és nem az a kérdés, hogy a tagállamok kívánják-e használni ezt az energiaforrás, hanem az, hogy a kutatásnak és az innovációnak milyen szerepe van illetve milyen előnye van. Tudom, hogy nagyon sok szakbizottsági tag határozott véleménye rendelkezik ebben a témában, és persze tartsunk is vitát az atom atomenergia jövőjéről, és ebbe foglaljuk bele a fukushimai baleset következményét is, de ugyanakkor a a tudományos területen ez ne tartson vissza minket attól, hogy fontos döntéseket hozunk. A csomag szempontjából azt lehet elmondani, hogy nincsen ugyanolyan egyetértési jogunk, sőt módosítási jogunk ezen a területen, mint a többi területen, de ez nem, ne tartson vissza minket attól, hogy kommentáljunk, illetve módosítsunk a jelen csomagon. Egyelőre ezt, azt tudom elmondani, hogy a szakbizottsági tagokkal és az tevőkkel nagyon jó vitát tartottunk, nagyon sokan szerettek volna valamit belefoglalni, hozzáadni a vitához, nem csak kritizáltak, hanem konstruktívan járultak hozzá és ezért mondanám, hogy mennyire fontosnak tartom, hogy egy ilyen pozitív jellegű vitába részt veszünk, annak e, ellenére, hogy nem, mindannyi, nem értünk egymás, egymással egyet. Most a költség csökkentés illetve az átfogó intézkedéseket befoglalták ebbe a rendelkezésbe, és ez például az egyszerűsítési eljárásokat is magáfoglalja, az adminisztratív költségek csökkentése különösen nagyon fontos a KKV-k számára, amelyek jelenleg az atomkutatásban nagyon-nagyon gyéren képviseltetik magukat. És vannak olyan módok, amelyekkel ezt megfordíthatjuk Köszönöm az árnyék jelentéstevők erre vonatkozó ötleteit. Aztán az egyetemek, a kutatóintézetek is nagyon, sok, nagyon nagy mértékű bürokráciával küzdödnek, küzdenek, és ugyanakkor nincsenek meg ugyanazok a forrásaik, amelyek a nagyvállalatoknak. Ugyanakkor nagyon aktívan megpróbálták kialakítani azokat az innovációs eszközöket, amelyekkel a KKV-ket és másokat is támogatni tudunk majd, különösen a jelenlegi gazdasági helyzetben második, amit megemlítenék, a nemzetközi együttműködés, amely szintén alapvető, hiszen ez nemzetközi keretek között folyik, ez a kutatás, és a fukushima baleset fényében azon is dolgozom, hogy hogy lehetne a hasonló baleseteket a jövőben elkerülni. A Horizont 2020-as keretében is nagyon fontos ennek a hangsúlyozása. A 2012-es atomcsúcs találkozón Van Rompuy elnök azt mondta, hogy szeretné egy globális biztonsági kultúra kialakulását megérni, ahol mindenki megfelelő ö, szintű nukleáris ö, minimum követelményeknek meg, felel meg, hiszen egy atombaleset nem csak ott van hatással ahol történik, hanem mindenhol máshol is. Nagyon fontos, hogy az európai nukleáris biztonsági körül, követelményeket próbáljuk meg elterjeszteni a világban, és átadni azoknak az országoknak, ahol szintén történik nukleáris atomkutatás, de az ezzel kapcsolatos biztonsági követelmények még nem megfelelőek jelenleg is vitatkozunk még az tavalyi stressztesz eredményein, és hogy ezekkel kapcsolatban milyen fejlesztéseket kell majd tennünk. Én hangsúlyoznám azt, hogy a munkakörülmények és a dolgozók védelme nagyon fontos szerepet fog kapni a jelentésemben, hiszen ezt az üzenetet fontosnak tartom átadni. Aztán a, mak, a, a fúzió és az ITRE jövője. Az ITRE-nek természetesen fontos szerepe van. Ahogy tudjuk, a bizottság jelentése nem foglalja be a Horizont 2020-ba, vagy a több éves keretbe az ITRA finanszírozását. Ez egy stratégiai kérdés, ez valószínűleg a tanácsban fog eldőlni, de a parlamentnek is ki kell fejezni ezzel kapcsolatos álláspontját, mégpedig világosan. A mi álláspontunk pedig az, hogy ha, hogy az ITRÉT igenis kellene a több éves keretből is finanszírozni, mégpedig az eredetileg, eredeti elképzelések alapján. Na most a, e, ez nem csak a költségvetés átláthatósága e, és biztonsága érdekében kell, hogy így legyen, hanem azért is, mert el kell köteleznünk magunkat a jövőbeni e, energiák mellett, és azt hiszem, hogy ebben nem vagyunk egyedül, mint több tagállam is egyetért velünk ebben. Megértem, hogy a bizottság miért javasolja ezt, de az ittre túlságosan fontos projekt ahhoz, hogy ilyen módon elértéktelenedjen. Aztán a, a JET eszköz, amely szintén nagyon régen foglalkozik a fúziós energiákkal, ezért ezt is támogatnunk kell. Az ITER 2020-ban kell, hogy elkezdje a működését, és nem lehet, hogy ne foglalkozzunk ezzel, hiszen hogyha nem lesz finanszírozási lehetőség, a tudósok nem fognak ölbetett kézzel ülni, hanem majd oda mennek, ahol finanszírozás is van. Aztán végül is a maghasadás kérdése. A, az ezzel kapcsolatos költségvetési kérdések még nincsenek megoldva. A jelenlegi bizottsági javaslat nagyon-nagyon kis költségvetés emelést javasol a hetedik keretprogramhoz képest. A stratégiai energiatechnológiai terv megvalósítása érdekében sokkal magasabb szintű költségvetésre van szükség. Még nem tudjuk, hogy e, mi ehhez a szükséges finanszírozási szint, de ez a vita során ki fog majd derülni. Az biztos, hogy annak érdekében, hogy a területen kitűzött céljainkat elérjük, megfelelő finanszírozás is szükséges. Köszönöm. Grazie al collega Skinner. La parola. Köszönöm szépen, Skinner úr. Most az árnyék előadókkal kezdjük majd. Az egyetlennel, aki itt van tulajdonképpen. Igen, köszönöm szépen az előadónak rendkívül kiegyensúlyozott jelentést alkotott, amely kiváló minőségű. Arra helyezi a hangsúlyt, hogy európai stratégiai szinten mit kell tenni a műszaki fejlesztések érdekében a hetes e, keretben, illetve a 2050-ig terjedő koncepcióval összefügg itt a nukleáris fenntartható fúziós energia keretbe illeszkedik, és ennek a tudományos előkészítéseképpen fogható fel. Ez adja a kulcs elemét a koncepciónak, mert az, hogy a tagállamok az atomenergiát felhasználják-e, illetve nem hasznosítják-e adott esetben, komoly hatással jár a, az európai versenyképességre. Mert a versenyképességünket fenyegeti az, hogyha nem élünk az itt kínálkozó lehetőségekkel. Nem teljes mértékben osztom az elképzelést, hogy rövid idő alatt nem lehetne az ételügyében megállapodásra jutni. Éppen ellenkezőleg úgy gondolom, hogy egy üzenetet kellene adnunk abban az értelemben, hogy létfontosságú ez az energiafajta Európa jövője szempontjából, tehát beruházásokra van szükség ezen a téren. És úgy gondolom, hogy támogatni kellene más kiegészítő jellegű projekteket is a nukleáris fúzió területén. Tehát el kell indítani az ITER-t, e és egy több éves keret, keretében ennek szerepelnie kellene. Előadóként, illetve árnyék előadóként én úgy gondolom, hogy az administratív költségekkel, administratív kerettel is foglalkozni kell. Ez 13,5 százalék, egyébként pedig 8 százalék szokott lenni. Tehát a nukleáris fúzió költségeit sokszor alábecsüljük. Én azt javaslom, hogy a valódi administratív költségeket számítsuk be amikor erről a technológiáról vitatkozunk. És a negyedik generációs reaktorokat vegyük figyelembe. Ezeknek a gyártása világméretekben folyik, és a versenyképességünket szolgálja. És ezt fogom előterjeszteni módosításként, elnök. Igen, köszönöm szépen. Megvártam a tolmácsolásnak a végét. nem mondtam, hogy a két percet mennyiben tartotta, nagyjából sikerült, és Fratzman úr kapja meg most a szót, aki a frakciója nevében szól hozzá. És nos, én a kollégám nevében szeretnék hozzászólni, aki nincs most itt, Skinner úrhoz címzem az észrevételt, árnyék előadóként. A Horizon, illetve a Horizont 2020 kiváló iparági szerepet jelent, illetve testesít meg az európai polgárok számára, és a kutatási és képzési program az európai atomenergia közösség számára. Ez nagyon ambíciózus program, és az a célja, hogy a kutatások az EU hosszú távú stratégiájában továbbra is kulcs szerepet játszanak, és a tagállamok atomenergiát hasznosító döntéseitől függetlenül nagyon fontos, hogy folytatódjon a kutatás, fejlesztés, és hogy biztonságos atomenergiát alkossunk meg. Ehhez vegyük igénybe a rendelkezésre álló szaktudást, amely kialakult ezen a területen. Elégséges finanszírozást kell biztosítani, és hasznosítani kell a kialakult tudást. Az EU szénmentesítő, illetve fenntartható fejlődésre vonatkozó stratégiájának ez az alapja. És hatékony eszközzel kell elősegítenünk az együttműködést a kutatás fejlesztés, illetve műszaki területek között. Mindenre EU szinten van szükség, és egy teljes uniót átfogó kutatási térséget kell kialakítani ennek révén. A kutatás, a tudás ennek a létrehozása és fenntartása modern technológiák kapcsán, különösen a biztonság, a sugárzásvédelem területén nagyon fontos, és a régi elavult erőműveknek a lezárás is nagyon fontos. Szintén kulcsjelentőségű a partnerekkel való együttműködés stratégiailag meghatározott prioritási területeken. És a lehető legmagasabb műszaki, illetve biztonsági normákat kell érvényesíteni az együttműködésben az EU partnereivel. A harmadik országokkal való együttműködést erősítenünk kell, és vezető kutatókat kell vonzanunk Európába, mert a nemzetközi együttműködés elősegíti, hogy ne csak a regionális, hanem a globális kihívásokat is kezelni tudjuk, és Európának megvan a lehetősége, hogy az élre törjön megfelelő eszközök birtokában a kutatásban, illetve a képzésben is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vidák Vádrász úr kapja meg a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék hozzászólni a Skinner jelentés néhány pozitívumával kapcsolatban. Például az ITER finanszírozása ügyében. az EU több éves pénzügyi keretén kívülre kéne, hogy ez essen, ezzel én egyetértek. És hangsúlyozza az előadó a nemzetközi együttműködést az atomenergia területen, a biztonsági, illetve üzembiztonsági eh, normáknak a további erősítéséhez, ezek már ma is rendkívül magas színvonalon vannak, és így tudjuk a szakterület további feleményét kézben tartani. És az ezzel összefüggő munkafeltételekkel is egyetértek a radioaktív anyagokkal való foglalkozás, illetve munka szabályait szigorúan be kell tartani. Ez hozzájárul ahhoz, hogy Európa megőrizhesse a vezető szerepét ezen a területen, és hogy megtartsa a szakértelmet, a humán erőforrásokat is, és bevonjon az EU-n kívülről is jó szakembereket. De én úgy gondolom, hogy már is az egyik legjobb a teljesítményünk ezen a területen, és talán egyenesen a legjobb. A Horizont 2020 keretében én úgy gondolom, hogy ezen a területen még van hová fejlődnünk. Különösen, hogyha a közös aggályokat jelentő területeket szeretnénk kezelni, illetve a leghatékonyabban felhasználni az uniós erőforrásokat. meg kell ismertetni a nagy közönséggel a források felhasználását, az eredményeket, és a lehető legdemokratikusabban, átláthatóbban kell a forrásokkal gazdálkodnunk. Az egyik fő hiányossága az MS-nak, illetve az MSZ-nek a versenytársainkhoz képest az, hogy konkrét termékek mennyiben alakulnak ki a kutatásokból. Skinner úr hangsúlyozta a konkrét és gyakorlatias eredmények igényét, és ezzel egyetértek, valóban legyünk praktikusak, de azt is vegyük figyelembe, hogy a tudás megteremtése, előállítása van az egyik oldalon, a másik oldalon az ebből kialakuló termékek. Tehát ahhoz, hogy termék legyen, tudásra is szükség van. Ez egy előfeltétel, illetve egymást erősítő két párhuzamos folyamat. Elnök, az utolsó hozzászóló Handel úr lesz. Madam Chairman, thank you very much indeed. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm a raportőrnek is a nagyszerű munkáját szokatlan szerepben vagyok. Alapvetően egyetértek Skinner úrral. Említette Fukushima-t, és azt, hogy a kollégák egy részének vannak fenntartásai az atomenergiával kapcsolatban itt a bizottságban, illetve annak biztonságával kapcsolatban, biztonságosságával kapcsolatban. Hadd emlékeztessek arra, hogy amikor én legutóbb egy brit egyetemen egy ilyen vitán részt vettem, előzetes kutatásaim alapján megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy mennyire biztonságos a nukleáris energia minden máshoz képest, akár még a vízenergiához képest is, amelyet egyébként mindannyian nagyon biztonságosnak tartunk. Volt olyan kínai vízerőmű baleset, amelyben százezren halhattak meg, és Erről a világ semmit nem tudott, és amikor pedig Japánban történik egy sokkal kisebb baleset ennél, az egész világ ide össze kap, és Németország törli a nukleáris programját. Nos, én és sokan mások azt szeretnénk, hogyha a tagállamok ezekben a programokban egyenként vehetnének részt, és nem pedig az Európai Unión keresztül, de hogyha csak az Európai Unión keresztül lehet ezt megtenni, akkor tegyük meg, mert túl nagy a nyeremény, amit nyilván nem szabad Eh, elszalasztani. Köszönöm Skinner eh, eh, kollégának. Odi úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Csak néhány megjegyzést tennék. Először is gratulálok ehhez az anyaghoz. Ennek az anyagnak a minősége a, teljesen elfogadható, és ez a közös kutatási központ valóban arról szól, hogy biztosítsa és igazolja az atomenergia szektor biztonságát. Ami pedig az atomerőműveket illeti, azok állandóan fejlődnek, átépítik őket, és a lehető legjobb standardokhoz igazítják őket az életciklusuk alatt. Két megjegyzésem lenne, az egyik a program menetrendjével kapcsolatban. Nos, a hetedik keretprogram és az Euratom program esetében emlékeznek arra, hogy a bizottságnak annak idején egyébként nagyon helyesen azt kellett 7 éves Euratom program fusson. Tehát itt a öt éves kifutásról van szó, az a, a Horizon 2020 viszont hosszabb, tehát 5, illetve 7 évről van szó. Mit teszünk majd? Az 5 éves programot fogjuk esetleg kiterjeszteni annak érdekében, hogy az is utolérje a Horizont 2020-at? És hogy lesz akkor majd a féléves értékelés? Azt hogyan fogjuk majd intézni? A másik dolog pedig azt is tudjuk, hogy ebben a kérdésben a parlament fog, a, bocsánat, a tanács fog dönteni, a parlamenttel csak konzultálnak, mert az Euratom szerződés az államközi. A, az Európai Unió fejlődése oda kell, hogy hasson, hogy megértsék az állam és kormányfők, hogy be kell vonni a parlamentet. Nem normális ugyanis az, hogy a parlamentet állandóan félre söprik. Nyilván nem a szerződés felülvizsgálatára gondolok, hanem arra, hogy egy módosítás révén valamilyen módon erőteljesebb szerep juthasson a parlamentnek eh, konzultatívabb szerep eh, a program eh, elkészítésekor, de elég frusztráló dolog az, hogy a parlament nem vesz ebben részt. Grazie. kollega Butik. Köszönöm szépen. Butikoffer úr. Mikrofon nélkül beszél a felszólaló. Äh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem akartam tulajdonképpen hozzászólni, de miután Helmer kolléga a Merkel asszonyról beszélt, és a pártai, pártunkról beszélt, akkor mégiscsak szólnék valamit. Én azt hiszem, hogy nagyon racionális döntés volt, amit hoztunk. Bene, con questa, con questa. Köszönöm szépen. Bütikoffer úrnak ezt a megnyilvánulását, most pedig a bizottságnak, és azon belül is Schmidt úrnak adom meg a szót. Ő a ma délután felmerülő minden témáról szólni fog most. Köszönöm szépen, elnök asszony, gratulálok minden jelentéstevőnek és árnyék jelentéstevőknek az e kiváló első osztályú munkájukhoz. Nagy ö, élmény önökkel dolgozni nagyon fontos témákról volt ma szó, és olyan javaslatokkal éltek önök, amelyek a minden figyelmet megérdemelnek. Néhány témára szeretném koncentrálni a hozzászólásomat. Először is a Horizont 2020 struktúrájáról beszélnénk. Nagyon nagy örömmel látom, hogy a jelentéstevők, árnyékjelentéstevők nagy része támogatja a bizottság által javasolt struktúrát, az innováció és a, és a kutatás és a kapcsolatos javaslatokat, az, hogy a hatos szétválasztásával kapcsolatban nem támogatnak minket, illetve hogy szét akarják választani, ez minket kicsit e, aggaszt. Szeretnénk ezt a hatost egyben tartani, a biztonságot az inkluzív és innovatív társadalommal. Annyira szorosan kapcsolódnak ezek a dolgok, hogy semmiképpen nem akarjuk szétválasztani, és nagyon örülök annak, hogy Lambert úr is pontosan ezt említette, tehát az, hogy a két dolog között nagyon szoros az összefüggés. Másodszor a részvétel szélesítéséről beszélnénk, és arról, hogy biztosítanunk kell, hogy a tag, minden tagállam részesedhessen a Horizont 2020 előnyeiből. Valóban aggaszt minket, hogy esetleg egy, egy innovációs kutatási szakadék állhat elő. Szeretnénk, hogyha minden régió, minden ország profitálhatna ebből a kezdeményezésből, és ezért tartjuk fontosnak a kiválósághoz vezető lépcső elvét is. Nagyon fontos itt a strukturális alapok bevonása. A strukturális alapokról mindig azt mondjuk, hogy nagyon fontos az új egyetemek, az új kapacitások, a felszerelések modernizációjának támogatása, de a Horizont 2020-on belül is lesz egy sor olyan e, cselekvés, amely ezt a kiszélesítést fogja támogatni. Véleményem szerint ezek a tevékenységek nem kell, hogy az első pillér részeivé legyenek, hanem a hatos, tehát az eredetileg javasolt hatos e, társadalmi kihíváson belül kellene, hogy szerepeljenek. Beszéltünk a kiválósági pecsétről, e, ról úrnak a kiválóságok társításával kapcsolatos javaslatát nagyon jónak tartjuk. A Marx, Max Planck társaság elnökével beszéltünk nemrég, és ő is nagyon szeretne felelősséget vállalni ezen a területen, és szeretné, hogyha Európa különböző részein létező úgynevezett kiválósági szigetek együttműködnének ezzel kapcsolatban egy dokumentumot is készítünk, hiszen pontosan ez az a kiszélesítése, részvétel kiszélesítése, ami számunkra rendkívül fontos. Kárvályó asszonynak és Madurell asszonynak is mondom, hogy bízhatnak benne, hogy ezen kiemelten fogunk dolgozni. Költségvetéssel kapcsolatos kérdésekről elég nagy százalékát szeretné Maduro asszony jelentése a célkitűzéseknek kiosztani. Szeretnénk a költségvetésen belül inkább rugalmasságot támogatni, ugyanis azt láttuk, hogy akár az, a madárinfluenza, akár a kergemarhakor esetén azt láttuk, hogy túlságosan szorosak voltak, az, az különböző kiosztások, és ezért nem volt alkalom az átcsoportosításra. Úgyhogy szerintem fontos a költségvetés rugalmasságának megtartása. Következő témám a KKV-k és az ipar nagyon sokan mondták önök közül azt, hogy az ipart és a KKV-ket szeretnénk a korábbinál is hangsúlyosan visszavezetni ebbe a programba. Nagyon sokan elmondták önök közül azt, hogy a KKV-kkel kapcsolatos uh, külön rendelkezéseinket támogatják. Itt egy dologra kell nagyon vigyáznunk, meg pedig arra, hogy a nyitott hozzáférést hogy definiáljuk. Nagyon nagy divat most a publikációkkal kapcsolatos hozzáférésről, nyílt hozzáférésről beszélni, de a kutatási eredményekhez való hozzáférés azért egészen más. Tehát azt nem lehet általános szabályát tenni, hogy a közfinanszírozott kutatási eredményeket egyszerűen nyilvánossá tesszük, mert akkor azt érjük el, hogy az ipar nem fog részt venni ezekben a kutatásokban. Tehát persze legyen nyitott, meg, nyitott hozzáférés, de nagyon alaposan határozzuk meg ennek a feltételeit. Következő pontom az egyszerűsítést érinti. Nibler asszony már aláhúzta ennek fontosságát, azt hiszem, hogy pontosan ez az a vezető elv, ami a Horizon 2020 végig húzódik, az egyszerűsítés szándéka. Ezért aggódom, amikor egyesek arról beszélnek, hogy a különböző kategóriákra különböző támogatási rátákat használjunk. Természetesen a számvevőszék képviselője egyszer is hozzászólt ehhez egy epp meghallgatáson, és ő azt mondta, hogy egyetlen egységes finanszírozási ráta használata a leghasznosabb az egyszerűsítés szempontjából. Nagyon világosan elmondta, hogy az egyszerűsítés nem működik differenciált finanszírozási rátákkal. Ezért nem támogatom azt, hogy Éloh úr javaslata szerint vissza kellene lépnünk az, a hetes keretprogram finanszírozásához, hiszen ez visszalépést jelentene, és, és akadályozna az egyszerűsítést. Én azt javaslom, hogy az egyszerűsítés érdekében tartsuk meg a bizottság eredeti javaslatát. Hogy mondjak egy példát. Például, hogyha a KKV-kre vonatkozóan differenciált támogatást használunk, hát van úgy, hogy megnövekszik az állomány, és a KKV már nem is KKV, és akkor már egy egész más finanszírozási kategóriába fog esni, ami csak külön bonyodalmakat okoz. Ezért nagyon kérem, hogy inkább tartsuk, egyszerű, tartsuk meg az egyszerűséget, és ragaszkodjunk az egységes támogatáshoz. Skinner úr jelentésével kapcsolatban nagyon örülünk annak, hogy a nukleáris biztonság fontosságát ennyire hangsúlyozza, és hogy támogatja az ITRE projektet, illetve aláhúzza a nemzetközi együttműködés fontosságát. Még azok is, akik nem támogatják az atomenergiát, emlékezzenek arra, hogy azért az Európai Unióban rengeteg atomenergia erőmű van, amelyet be kell zárni, és ezzel kapcsolatban még az elkövetkezendő húsz évben nagyon sok szakértelemre van szükség. Tehát nagyon fontos, még akkor is, hogyha elhagy, elhagyjuk a nukleáris energiát, hogy a nukleáris biztonságba, a sugárvédelembe befektessünk, és hogy ezzel kapcsolatban meg, legyen megfelelő kutatás is. Ezért is örülök annak, hogy a jelentés is ezt a vonalat, ezt az elvet követi. Odi úr valóban aláhúzta, hogy nagyon nagy különbség van a hetedik keretprogram, illetve az 7 éves keretprogram és az 5 éves Euratom program között. Mi megpróbálunk megpróbáljuk ezt az időeltérést egyeztetni, és annak ellenére, hogy a parlament az Euratom témákon belül nem rendelkezik ugyanolyan jogosultságokkal, mint a tanács, azt alá kell húznom, hogy az önök véleményét ebben a témában is mindig meghallgatjuk, és meg is fontoljuk, annak ellenére, hogy a szerződések értelmében önöknek itt nincsen ugyanolyan hatásköre, mint a tanácsnak. Nagyon szépen köszönöm még egyszer az összes hozzászólást, a jó együttműködést. Remélem, hogy a Horizon 2020 és az ipar versenyképessége, valamint polgáraink biztonsága érdekében továbbra is jó együttműködést fogunk folytatni. Köszönöm szépen. Schmidt úr. Köszönöm. És három előadónk van még az ötből. Szeretném arra kérni őket, hogy röviden reagáljanak, illetve minél több észrevétellel foglalkozzanak. Nem akarom azt mondani, hogy egy percben szóljanak, de kevés percet használnak fel. Madurella asszony elsőként. Tereza. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm a bizottságnak, hogy eljött a képviselője ma délután, és számos pontot érintett a válaszában. Ezek jó részt már ismerősek számunkra, és a jövőbeni munkát is fémjelezni fogják. Tehát elsősorban itt a hatos kihívással szeretnék foglalkozni. A társadalomtudomány, valamint a biztonság összhangját meg kell őriznünk. És széles kör az egyetértés, úgy gondolom a parlament, a tanács, valamint a szakértők között hogy mégiscsak külön kell kezelni ezt a két területet. Ahogyan Schmidt úr említette, a társadalomtudomány összefügg ugyan a biztonsággal, de számos egyéb kihívással is, amely szerepel a bizottság javaslatában. Tehát úgy gondolom, hogy a társadalomtudományi, illetve humánkutatások egy önálló területet kell, hogy lefedjenek a Horizont 2020-as keretprogram el kell, hogy különítse őket. A tudomány és a társadalom területeit szintén, és a kiválósághoz vezető lépcsőt szintén, ez ugyancsak része az Európai Bizottság javaslatának. És meglehetősen összekeveredtek itt a kihívás különböző területei, és egy vegyes kép alakult ki. egy gyűjtőterületre csoportosították mindazt, ami máshová nem illeszkedett, és ugyanakkor ezek végigvonulnak a teljes keretprogram különböző területein. A jelentésünkben foglalt javaslat szerintem sokkal egyértelműbb, és Kárvájó asszonynal értek messze menően egyet. Biztos, hogy lesz még lehetőség ennek az egyeztetésére a jövőben, és folytathatjuk a munkát. Köszönöm, elnök, köszönjük. Köszönjük, előadó asszony. Kárvályó asszonynak adom meg következőként a szót. Kérem, hogy röviden eh, szóljon. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm eh, Schmidt úrnak a bizottság részéről az elhangzottakat, és általánosságban úgy gondolom, hogy ugyanabba az irányba haladunk. Tehát egyszerű, rugalmas, megfelelően finanszírozott tudományos és kutatás innovációs keretprogramot szeretnék megalkotni. Madurell asszony már említette a fő kérdéseket. Az a kérdés, hogy a hatos társadalmi kihívás területet felosszuk el több területre, illetve a részvétel szélesítése. Itt az a kérdés, hogy a Horizont 2020 egyes pillérébe, vagy pedig a bizottsági javaslat szerint a hatos kihívásba kerüljön. Tehát ezt a kérdést egyeztethetjük még a továbbiakban. Ami a többit illeti, én úgy gondolom, hogy egyetértünk a bizottsággal és a tanácssal is általánosságban szólva. Hangsúlyoznám utolsó pontként, hogy ez a program rendkívül ambíciózus, és hogy a parlament még ambiciózusabbá tette, kiegészítette a bizottság már ambiciózus programját további elemekkel. És hogy a Horizont 2020 sikerre vihető legyen, ahhoz megfelelő források is kellenek. Tehát a kollégáimat arra kérem, és mindenkit, akinek ebbe beleszólása van, hogy segítsenek nekünk hogy mind a bizottság, mind a tanács, mind a parlament közösen munkálkodjon a Horizont 2020 megfelelő forrásainak az előteremtésén, és hogy valóban rendelkezésünkre álljanak az ambíciónk megvalósításához szükséges források, mert a Horizont 2020, illetve a kutatás és innováció valóban komoly forrásigényel rendelkezik. És ez is a növekedési paktum része, mindenki a növekedési paktumról beszél, tehát ezt megfelelően kell finanszírozni. Köszönöm szépen. Utolsó hozzászólóként Peter Skinner kapja meg a szót. Nos, a felvetődött pontok némelyikére meglehetős kihívás válaszolni. Vidák Vádrász úr említést tett az alapkutatásokról, egyet is értek vele, de ez nem szabad, hogy a közös kutatási eh, tanács finanszírozását veszélyeztesse a Marie Curie programban például. Tehát az alapkutatás megkerüli a kiválóságot, illetve piac közeliséget. A növekedéshez viszont piac közelének kell lennünk. Mindenki növekedésről beszél, alkalmazni kell a tudományos ismereteket, a gazdaság szolgálatába kell állítani őket, piacosítani kell, ebből lesznek a kisvállalkozások és a munkahelyek. Tehát mindez a tudományhoz és az alapkutatáshoz is kapcsolódik természetesen, de azért, hogy ezt értelmesen csoportosítsuk, meg kell találni a megfelelő területeket. A program arról szól, hogy hogyan tudjuk a finanszírozással elősegíteni a növekedést. Itt kis összegről van szó, tehát ezt is azért meg kell említenünk, hogy nagy mennyiségű magántőkét kell bevonni, ez is szerepel. Tehát a tőke áttétel ötszörös, és a kockázati tőkének a felhasználását a az európai szinten eh, korlátozta, és ez megnehezíti a helyzetet. Aztán az EIF-et is be kell vonni. Nyilván ebben a csomagban szerepet kell, hogy játszanak ezek, de az alapvető dolog az, hogy piac közelé legyen a kutatás, és ne csak alapkutatásból álljon az Euratom esetében, meg nyilvánvalóan felmerül a biztonság sok-sok kérdése, illetve a fúziós e, energiának sok-sok egyéb kérdése. Tehát energiaellátási követelményeket kell a biztonsággal összhangba hozni, és ez a kutatási keret e, keretein belül kell, hogy érvényesüljön, nem szólt, hogy konkuráljon vele. Elnök, Schmidt úr szeretne úgy látom még néhány szóban reagálni, úgyhogy nagy örömmel adom meg neki ismét a szót. És nyilván a közös egyetértés szavazás miatt is fontos, hogy elmondhassa a válaszait. Az EIT-vel kapcsolatban szeretnék hozzászólni Lambert úrnak, illetve Johansson úrnak eh, válaszolva már elhangzott, hogy az EIT-t gyakorlatilag itt a tisztelt ház találtak, és ez egy nagyon érdekes és ígéretes eh, koncepció a tudás háromszögén belül. Úgyhogy örülünk, hogy ekkora figyelmet kapott az EIT a Horizont 2020-on belül. És valóban az innováció ö, eh, sikerre vitele a célja. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Elnök, köszönöm, mit túl. Pacchetto, e ringrazio eh, il collega Chichester per quanto ha fatto, Presidente. Tehát Jazz Chichester úrnak is szeretném megköszönni, hogy az első részben beugró elnökként vezette az ülést, és most pedig a módosítások határidei, határidőit szeretném közölni. Ez eltérő. Június 26 dél Madeira asszony és Lambert úr. A Skinner jelentés június 27, eh, Matthias eh, jelentés 28 eh, dél, június 28-a dél, és a módosításokat két részben fogjuk megvitatni. Utolsóképpen először eszmecsere a módosításokkal kapcsolatban. Ez szeptember 17-e hétfő. Ezennel köszönöm szépen az összes előadónak, illetve az árnyék előadónak is a délutáni vitában való részvételt, és berekeztem az ülésnek ezt a részét, és a második rész egy újabb jelentés sorozattal foglalkozik ami viszont a Horizont 2020-hoz formálisan, hivatalosan nem kapcsolódik, de mégis van összefüggés a két téma között. A Kozme és Kreuzme asszony az Kreuzmann úr az előadó, úgyhogy átadom neki a szót. Köszönöm szépen. Üdvözlöm a bizottságnak az Európai Kis- és Középvállalkozások versenyképességéről szóló programját. Ez, egy olyan, ez az egyetlen olyan európai program, amely a KKV-król szól, a Horizon 2020-ban már egyébként lefektettük ennek a programnak a fontosságait. Nagyon jó javaslatokkal ér, él a bizottság, köszönöm ezeket. Egy sor javaslatokat teszek jelentésemben, amely tovább javítja a javaslatot. A program 2,5 milliárd euróval számol, ez eléggé kevés pénz az európai KKV-k számára, ezért azt javaslom, hogy három fontos dologra összpontosítsunk az adminisztrációs terhek csökkentésére, a finanszírozáshoz való hozzáférésre, illetve a piachoz való hozzáférésre. Az adminisztratív terhek csökkentése szempontjából azt javaslom, hogy egy új ambiciózus célkitűzést állítsunk fel, és ezt minden érdekelt támogatja. Az legutóbbi csökkentési céltől eltérően azt kérjük, hogy az új jogszabályok kialakításánál ne, ne a mennyiségi, hanem inkább a minőségi célokra koncentráljunk. Tudom, hogy a minőségi célok eléggé problématikusak tudnak lenni a bizottsággal való tárgyalások során is, hogyha a minőségi célokat akarunk kitűzni, akkor nagyon jól át kell gondolnunk. A tagállamok feladata az, hogy a hatástanulmányok során mindig tartsák figyelemmel a KKV-k jogait, illetve a KKV-k, szempontját is. A KKV-k támogatására is nagyon fontos javaslatokat tudunk tenni, mégpedig azt, hogy az vállalkozási és innovációs programot most emeljük nagyon fontos jelentőségre, hiszen ez munkahelyteremtő jelleggel bír. A, azt javaslom, hogy legalább 55,5 a ennek a programnak az finanszírozási eszközökre fordítódjon hiszen ez sokkal hasznosabb lenne, mint a bizottság eredeti javaslata. Azon kívül a Horizont 2020 és az új COSME közötti megosztás most egy kicsit bizonytalanabb finanszírozási körülményekhez vezet, ezért nagyon fontos, hogy pontos célkitűzéseket találjunk, és hogy a megfelelő ajánlatokat párosítani tudjuk az igényekkel. Az is problematikus, hogy a nem innovatív vállalkozásokra vonatkozóan a hitel garancia eszköznél 1500, 150 ezer euró a határ. Ez, ezt a korlátot szeretnénk eltörölni. Azon kívül ez azt a kompromisszumot is tükrözni, amelyet a tanács, amelyre a tanács törekszik. Az európai belső piachoz való hozzáférést is támogatni kell. Itt az Enterprise Europe Network a legfontosabb eszköz. A CIP programban került ez bevezetésre, és még mindig, és nem minden tagállamban sikeres ez a, ne, ez, az, ez a hálózat. Sokkal jobban ki kellene használni a lehetőségeit, de csak akkor tudjuk ezt megtenni, hogyha a bizottság minden tagállamnak lehetővé teszi a fejlesztéseket a harmadik országokbeli piacra jutással kapcsolatban kiemelném a Kína helpdesk szerepe, szerepét, amely szintén fontos, de az is fontos, hogy feleslegesen ne duplázzuk meg a hasonló szolgáltatásokat a bizottság mielőtt új kezdeményezéseket, intézkedéseket hoz, először egy áttekintést kell, hogy készítsen a már megfelelő, a meglévő kezdeményezésekről, hiszen a CIP-en belül már megvan egy csomó program, ezt most a kozme indítása előtt meg kell tekinteni, mielőtt tovább lépni. Úgy gondolom, hogy minden KKV, minden európai KKV-t figyelembe kell vennünk, nem csak azokat, amelyek határokon átnyúló tevékenységeket végeznek, hanem hanem azok mindenképpen minden olyan KKV-t, amely Európai Uniós szinten hozzáadott értéket képvisel, attól függetlenül, hogy nemzeti vagy rég, regionális szinten működik. Azon kívül nagyon fontos, hogy kiemeljük a szektorokon átnyúló kezdeményezéseket. A szektor specifikus kezdeményezéseket is persze támogatnunk kell, de csak akkor, hogyha európai hozzáadott értékkel jelen rendelkeznek. Úgy gondolom, hogy az idegenforgalmat nem kellene külön kiemelni a kozmén belül, hiszen a kozme nem turisztikai program. Tudom, hogy a bizottságnak ez nem tetszik, de ö, én jólnak tartom persze, hogy a turizmust ö, támogassuk, természetes, de nem kell külön kiemelni. Úgy gondolom, hogy legalábbis nem helyes egyetlen egy ágazatnak ilyen jelentőséget tulajdonítani az általános célkitűzések keretében, hiszen akkor felmerülhet a kérdés, hogy a többi szektort nem tartjuk e akkor ugyanilyen fontosnak. Talán inkább a konkrét intézkedések között kellene kiemelni az idegenforgalmat, ennek megfelelő módosítókat nyújtottam be. A COSME tehát konkrétan a KKV-kre vonatkozik, és ezért nagyon fontos, hogy a KKV-ket, KKV-kkal konzultáljunk a politikák kialakítása, illetve a stratégia célok és a, és a munkaprogram kialakítása során Tudjuk, hogy a bizottságnak még vannak fenntartásai ezzel kapcsolatban. Az árnyék jelentés tevőkkel meg fogjuk most beszélni, hogy a KKV-ket hogy tudjuk jobban bevonni a programok kialakításába, anélkül, hogy a bizottság helyzetét megnehezítenénk. Hiszen nagyon fontos, nagyon értelmes dolog lenne, hogy azok, na, azok is hallathassák a hangukat, akire ez az egész vonatkozik ezért nagyon fontosnak tartom ezt a javaslatot. A program nem csak a, mm, a fejlődési fázisra kell, hogy koncentráljon, hanem az indulás, az átruházás idejére, illetve esetleges tönkremenetel után egy második esély szakaszára is támogatást kell, hogy nyújtson hiszen nagyon sokszor pontosan ezekben a helyzetekben fontos a támogatás, a finanszírozás. És ilyen módon meg tudjuk tartani az esetleges elvesző munkahelyeket is. Az elnök asszony megszakítja a felszólalón. Tehát nagyon fontos azt is átgondolni, hogy ezt a programot megfelelő finanszírozással el tudjuk elátni. Köszönöm. Sí, le chiedo scusa, ma d'altro canto... Elnézést kérek eh, azért, mert megkíséreltem félbeszakítani. Ez az utolsó napirendi pont ma. Ugyanakkor időnk se sok van. Thank you, Mr. Chairman. I would like to thank... Benson kolléga, Köszönöm szépen Jorgen Kreutzmannnek ezt a nagyon aktív munkát és ezt a együttműködést. Úgy gondolom, hogy a jelentésből minden európai KKV csak profitálni fog. A jelentés tervezet szerint a COSME arra fog koncentrálni, hogy az administratív terheket csökkentse, és biztosítsa minden KKV számára a piaci hozzáférést, nem csak a határokon átnyúló jelleggel működők számára, hanem a, azok számára is, akiknek ilyen tevékenysége nincs. Nagyon örülök neki, hogy az adminisztratív terhek csökkentésére vonatkozó javaslatomat befoglalta a jelentésbe. Nagyon fontos, hogy a bürokráciát csökkentsük, hiszen ez az KKV-k előtt álló egyik legnagyobb akadály. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a, a hitel garanciákkal kapcsolatos korlát, amely amely nem innovatív KKV-kre vonatkozik, ez szintén, ennek az eltörlése szinten, szintén fontos, és a bizottság javaslatában elérhetővé tesszük azt, hogy ne legyenek hiányosságok. A tagállamok kell, hogy biztosítsák azt, hogy legyen egy harmadik országokhoz való hozzáférés támogató hálózat, tehát az Enterprise Europe Network használatát kell minél jobban támogatni. A költségvetéssel kapcsolatban először is az a fontos, hogy a jelenlegi költségvetés nem tükrözi azt a politikai fontosságot, amelyet a KKV-knek tulajdonítanunk kellene. Korojcmen úr is megemlítette, hogy 2,5 milliárd eurós költségvetésről van szó, amely a több éves pénzügyi keretnek csak 0,2%-át teszi ki. Hogyha komolyan gondoljuk a növekedést, hogyha valóban fontosnak tartjuk a KKV-ket, és az európai gazdaság hajtóerejének tartjuk őket, akkor a 0,2% fölé kell ö, emelnünk ezt a százalékszámot. Abban is egyetértek, hogy több mint 55%-át kellene, hogy a finanszírozási eszközökre fordítani ennek a költségvetésnek, hiszen rengeteg korlát, rengeteg akadály áll a KKV-k előtt, és ez az eszköz nagyon hasznos a KKV-k támogatása szempontjából talán még ennél is ambiciózusabbnak kellene lennünk, még 55%-nál is többet kellene biztosítanunk neki. Grazie. Eh, vorrei fare un intervento io in quanto... Köszönöm. Én is szerettem volna ehhez hozzászólni, mert árnyékelődő vagyok ennek a témának. Krajcman úrnak köszönöm a munkáját. Elemezte a dolgokat, és megvizsgálta a KKV-kat sújtó problémákat. Emellett az előkészítő munkánk során meghallgatásokra is sor kerül. A KKV-król, amikor beszélünk, hogy ezt a kollégák is mondták, utalunk erre az elég gyenge 0,2%-os értékre. Nos, a két dolog nem nagyon kvadrál egymással, ezt azért érdemes észben tartani. ami már Strasbourgban is elhangzott, hogyha minden KKV plusz egy embert foglalkozna, már is megoldódna az európai munkanélküliség. Ez az az ágazat, ez az a szektor, amely meg tudja oldani a foglalkoztatási problémákat. Egyes KKV-k persze csak kis számú munkavállalót tudnak felvenni, munkahelyet tudnak teremteni, de olyan sokan vannak, hogy nagyon komoly tételt képeznek egységesen. Tehát ez a pénzügyi eszköz, amiről itt most szó van, ez nem megfelelő, ráadásul ennek a leosztását is át kellene gondolnunk. Vannak ezen kívül még további fontos kérdések, a képzés és a hozzá kapcsolódó témák. Ugyanakkor nem lehet azt megengedni, hogy a fő finanszírozó eszközből állandóan pénzeket veszünk el. Egy másik fontos dolog, ami egyértelművé vált ebben a vitában, az az, hogy a KKV-k tevékenységét az EU-n kívül is segíteni, támogatni lehet. Tudjuk, hogy a globalizáció fontos a KKV-k, sőt a nagyon kicsi vállalkozások szempontjából is, amelyek gyakran a külvilági piacon adják el termékeiket. Emellett fontos, hogy megfelelő információt kapjanak pénzügyi finanszírozási programjainkról a KKV-k. Amikor én, és bizonyára ez önökkel is megtörtént, találkoztam a KKV-k különböző képviselőivel, vezetőivel, akkor azt tapasztaltam, hogy a bankok és azok, akik általában közvetítők a mi pénzünk és a KKV között, vagy az EIB és a KKV között, nem tudnak találkozni egymással valójában, mert a bankszektor gyakran fel se hívja a figyelmet ezekre az eszközökre, ezekre a lehetőségekre. Valószínűleg azért nem, mert nem elég nyereségesek eh, ezek a tranzakciók. Tehát ezzel a kérdéssel is kellene foglalkoznunk, és valóban a raportőr módosítóinak egy része ezzel foglalkozik. Tehát egy felvilágosító, információterjesztő programokra van szükség, gyakorlatilag kötelező tájékoztatásra és részletes szabályozásra, különben nem jutnak majd el az információk a KKV-khoz, mert a pénzügyi vállalkozások, a pénzügyi szektor nem áll túlságosan pozitívan ehhez a témához. Nem értek egyet a raportőrrel a turizmussal kapcsolatban. Nem gondolom, hogy elterelünk erőforrásokat. A turizmus az egyébként egy tök több ágazatra kiterjedő szektor, amely más területeket is érint, ezt kell kiemelni. Emellett beszélnék röviden az európai vállalkozási szektorról. Nagyon oda kell figyelnünk erre a hálózatra. A hálózat nem minden eleme működik megfelelően, vagy akár százszázalékos hatékonysággal. Ha ezt a hálózatot támogatjuk, akkor meg kell értenünk, hogy az mégis hogyan működik. Köszönöm a raportőrnek még egyszer a munkáját, mert az árnyékelőadók eh, munkáját is eh, egyszerűbbé tette. Köszönöm. Eh, én magam sem tartottam be a hozzászólási időt, és eléggé zavarban is vagyok emiatt Vidal Quadras úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A KKV-k több mint 90 százalékát adják Európa vállalkozásainak. Számos közös probléma sújtja őket, nehezen jutnak piachoz például, illetve a bürokrácia komolyan megterheli őket. Ennek okán a lehető leghatékonyabb fejlesztő programot kell számukra kidolgozni. A kollégánk Krajcman úr az imént mutatta be a jelentését, számos kérdésben továbbfejlesztettem, konkrét hivatkozásokat épített be a kisvállalkozásokról szóló intézkedés csomagból, és ez nagyon fontos a kkv fejlődése sorsa szempontjából, illetve az Enterprise Europe hálózat szerepel benne, amely nem a leghatékonyabb egyelőre, de lehet mm, fejleszteni, javítani, és megemlítődik a különböző KKV-kat képviselő szervezetek, testületeknek a szerepe. A KKV-k szervezetei valóban nagyon fontosak, hiszen az egész, egész ágazatot képviselik. Kiemeli a KKV-k hozzájárulása szempontjából különösen jelentős területeket, európai GDP szempontjából ide tartozik az idegenforgalom is. És tolja, azt mondja, is egyetértek, hogy valóban rendkívül érdekesek az idegenforgalomra hivatkozó szövegrészek, mert ez az a terület, amelyen a program keretében dolgoznunk kell. Mivel természetesen Jelen pillanatban válság van a tagállamainkban, és azokban a tagállamokban, ahol az idegenforgalom egy igen kiterjedt jelentős ágazat. Tehát emiatt is a figyelmünk középpontjában kell tartanunk ezt a kérdést. Tehát úgy gondolom, hogy teljesen helyén való lenne, hogyha konkrétan szerepelne egy utalás az idegenforgalomra. Aztán a garanciával lefedhető hiteleknek a küszöbértéke valóban én úgy gondolom, hogy ez egy kicsikét alacsony, alacsony a felső határ, és ezt meg kéne növelni. A KKV-knak nemzeti, illetve európai forrásokra is szükségük van. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm, ez pedig Köszönöm. Köszönöm a szót már hallhattunk általános észrevételeket a jelentés tartalmával kapcsolatban. Mi egyetértünk a bizottság javaslatával, illetve az előadó által tett javaslatokkal is. Nagyon fontos programnak tartjuk ezt a KKV-k számára. És a KKV-k természetesen az európai gazdaság motorjai, tehát több forrást érdemelnek jó lenne, hogyha az Európai Bizottság részletesebben tisztázná, illetve megadná a költségvetés összetételét ágazatonként, és hogy mi finanszírozható, mi nem finanszírozható. Egyetértünk, hogy csökkenteni kell a bürokráciát, illetve a piachoz való hozzáférést, piacra jutást, a tájékoztatást javítani kell, és a szinergiákat növelni a regionális és a nemzeti kormány szintek között ezen a területen. Úgy érezzük továbbá, hogy ezt a pénzügyi eszközt a hitelgarancia mm, mm, szempontjából is igénybe kellene venni, és mi is úgy gondoljuk, hogy a 150 ezer eurós küszöbérték az túl alacsony a hitelgaranciákat tekintve. Az idegenforgalom ügyén ez az ágazat a bizottsági javaslatban azért is szerepel, mert versenyképes, fenntartható KKV-k tevékenykednek az idegenforgalomban, és a felmaradásukról a továbbiakban is gondoskodni kell. És gyakorta meglepően nagy százalékát adják a nemzeti GDP-nek. Ez nem csak Dél-Európára érvényes, hanem számos más országra, úgy szintén, például Németországra. a KKV-k számára a versenyképesség, a fenntarthatóság a két fő célkitűzés, hiszen ezek olyan vállalkozások, amelyek sok munkahelyet teremtenek. Azzal is egyetértünk, hogy az idegenforgalomra kell kiemelten odafigyelnünk, és ezt kell szerepeltetnünk. Néhány módosító indítványt is előterjesztünk, hogy tovább ezt a jelentést, és ami a legfontosabb, az, hogy a program megkapja a szükséges költségvetést, és máskülönben nem tudja elérni a szükséges hatást. Elnök, köszönöm. A bizottság részéről azt hiszem Helder úr a képviselőbizottságot két percben. Köszönöm, elnök asszony. Először is hadd köszönjük meg Krajcman úrnak, illetve ennek a szakbizottságnak a tagjainak a támogatását, mert támogatták a COSME programot. Jelentésében Krajcman úr elismeri a vállalkozások versenyképességének támogatásának fontosságát, különös tekintettel a KKV-kra, kiemelve a piachoz, illetve a finanszírozáshoz való hozzáférést, valamint az adminisztratív terhek csökkentésének fontosságát. A raportőr bizonyos tevékenységeknek a konkretizálását javasolta, azt gondolom, hogy ez hasznos, ugyanakkor azért beszélj, mondjuk azt is ki, hogy 2020-ig tartó jelentésről és időszakról van szó, ami azt jelenti, hogy a rugalmasságra is szükség lesz. A program, a COSME program rugalmasságát nem szabad aláásni, és a, annak idején emlékeztetnék arra, hogy a C programnál is ez a probléma mutatkozott a piachoz való rugalmasság kérdése. Mi egyetértünk azzal, hogy a hozzáadott értékek, illetve a tőkeáttételi hatás fontosak. Ami az adminisztratív terheket illeti, a jelenlegi, ter, a jelenlegi program az akkor fog majd életbe, illetve működésbe lépni, amikor a többi intézmény is elfogadja. Ambiciózus kvantitatív céljaink vannak, de azért a minőségre is odafigyelünk, tehát természetesen vannak mérhető elemek, amelyek megvizsgálhatóak, de a minőségére is oda kell figyelni. Ami pedig a pénzügyi eszközöket illeti, két eszköz, két megjegyzésem lenne, hogyha ezt az 55 milli, 150 milliót nézzük, akkor a KKV-k 150 ezeres küszöbértéket miért? Nézzük, akkor ez nagyobb számú KKV-nak felel meg, illetve a fenntartható versenyképesség és célkitűzés, erre oda kell figyelni. A másik az át tőkeáttételi szerep, ezt is javítani kell folyamatosan. Vannak partnereink, amelyek, akik önkéntesen információval látnak el bennünket, de megértettük azt, amit ő mondott. És ha még van 30 másodpercem, akkor e, nos, Oda kell figyelnünk arra, hogy a KKV-knak külön igényei vannak, és a turizmusra is külön. Mi pedig a vállalkozások és a KKV koncentrációt illeti, erre odafigyelünk. Minden hónapban rendezünk konferenciákat a KKV-k részvételével. Ezt folytatni fogjuk nem akarjuk, hogy bürokráciába fulladjon a dolog. A KKV-k képviseletei néha kapnak támogatást, ott van egy összeférhetetlenségi probléma is, vagy lehet egy probléma is nehéz döntéseket kellett hoznia a e, bizottságnak. E, ezek e, jelennek meg a jelentésben, és köszönöm a támogatást. Grazie. La parola al collega Kreutzmann, pregandolo di essere breve. Köszönöm, Kreutzmann úr, most pedig röviden ön összefoglalhatja a véleményét erről az egész témáról, de tegye ezt összefogottam, mert van még egy másik napirendi pontunk is. Köszönöm szépen, köszönöm a sok pozitív véleménynyilvánítást. Elnézést kérek, hogy a, a bizottságot arra búzdítom, hogy egy szektorral kapcsolatos hozzáállását változtassa meg. A problémát én abban látom, hogy ha egy szektort megnevezünk, akkor neve, megnevezhetnénk sok más szektort is. Tehát ez nem, nem azt jelenti, hogy én nem szeretném támogatni a turizmust, nem akarok én támadást intézni a turizmus ellen, én csak feltenném a kérdést, hogy van-e annak értelme, hogy külön megemlítsük, de semmi probléma. A költségvetéssel kapcsolatban ö, arról van szó, hogy a 15% túl kevés, ö, a 20% nem kötelező jelleggel jobb lenne, és most ar- arra kell mindannyiunknak gondolni, hogy van annak értelme, hogy 15% kilátásba helyezés, helyezése helyett megemeljük ezt a 20%-ra, és azt mondjuk, hogy jó, akkor adjunk a Kozménak 5 milliárdot, tehát a költségvetés 0,2%-a helyett 0,5%-át. És akkor esetleg megemelhetnénk a küszöböt is, és akkor minden készen áll a program működéséhez. Én tudom, hogy nem tudjuk előre megbecsülni, hogy ez fog-e működni, ez középtávú cél, de át kellene gondolnunk a 2020-as stratégia fényében, hogy vajon nem lenne ez okos dolog. Minden esetre mindenkinek köszönöm az okos megjegyzéseket. 20 Köszönöm. A módosítók benyújtásának határideje az 20-a dél. Karin úr következik, aki a tárgyalások állásáról fog beszélni. Köszönöm. Mindenki talán ebben a teremben tud arról, hogy az információ csere mechanizmus területén nagyon szigorú feltételeket fogadtunk el, amelyekhez a tagállamoknak és harmadik országoknak tartaniuk kell eh, magukat az átláthatóság érdekében. Ez eh, nem arról szól, hogy eh, az energiapolitikának megfelelnek-e a megállapodások. Itt különösen a harmadik felek infrastruktúrához való hozzáférésére gondolok. Három-három oldalút tartottunk már a tanácssal, és a nehézség ebben az, hogy Noha eh, a tanács eh, már februárban belátta, hogy eh, ilyen jogszabályra szükség lehet, a tanács többsége mégis azt mondja, hogy ilyen jogszabályt nem akarnak. Először úgy tűnt, hogy szeretnének, az Európai Bizottság letette erre a javaslatot az asztalra, most pedig a tanács a parlament támogatása ellenére azt mondja, hogy nincs szükség ilyesmire. Vagy legalábbis ezt mondták. A harmadik har- háromoldalú tárgyalás végére azonban sikerült egy kompromisszumos szöveget elfogadnunk, amely azonban nem felel meg ennek a szakbizottságnak a várakozásainak, de jobb annál, mint hogyha nem lenne egy semmilyen megállapodás. Ahol elmarad a várakozásainktól, az például az ex ante ellenőrzések, kompatibilitás ellenőrzések területe, ahol ezek ezeket a megállapodásokat, amikor is ezeket a megállapodásokat a bizottság aláírás előtt ellenőrizte volna, a tanács ebben nem egyezett bele, és így nem is szerepel az anyagban. Ugyanakkor a már létező megállapodások eh, vonatkozásában eh, van egy eh, ellenőrzési mechanizmus. Három év múlva az Európai Bizottság jelentést tesz arról, hogy hogyan működik ez az új rendszer. Tehát ehm, az a nehéz helyzet állt elő, hogy az a tanács álláspontja homlok egyenest ellenkezik a bizottság és a parlament álláspontjával számos fontos területen. Mm, én mégis azt javaslom, hogy fogadjuk el ezt a tervezetet, mert egész egyszerűen, ha van jogszabály, az mindig jobb, mint hogyha ezen a területen nincs jogszabály. Ez egy első lépés, ez már szerepelne a kódexben, és később ezt módosíthatjuk, amikor pedig majd újra hozzányúlunk két-három év múlva, akkor nem nulláról kell indulnunk. A jelenlegi körülmények között ennyi lehetséges. Köszönöm még egyszer az árnyék előadók részvételét, és emlékeztetnék arra, hogy a legutolsót trilógus idején, amikor én azt mondtam, hogy nézzünk még meg néhány kérdést, akkor a tanács elnöke idegesen becsapta a dossziéját és kiviharzott a teremből mondva, hogy nincs egyéb megtárgyalni valója a parlamenttel. Úgy tűnik, hogy a nyomás alatt felmondták az idegeies szolgálatot. Köszönöm még egyszer az árnyék előadóknak az én javaslatom és kérésem az lenne, hogy ezt az első olvasatbeli megállapodást eh, hozzuk létre. Köszönöm és köszönöm, hogy beszámolt a tárgyalások első köréről, fordulójáról, és biztos vagyok abban, hogy ön mindent megtett annak érdekében, hogy védelmezze a parlament álláspontját. Skinner úrtól eh, urat hallgatjuk meg először. Eh, Langer úr helyett beszélek, aki nem lehetett ma itt eh, tudok arról, hogy ön nagyon ügyesen tárgyalt, és megkért engem, hogy köszönjem meg önnek a, az együttműködését, ugyanakkor az, hogy nem hajlandó közeledni a tanácsi tagállamok a parlamenti állásponthoz, ez továbbra is sajnálatos, az SND frakció azonban kitart amellett, hogy ex ante ellenőrzésekre van szükség a kormányközi megállapodásokra vonatkozóan, mielőtt a megállapodásokat aláírják, annak érdekében, hogy a hatályos energiapiaci jogszabályoknak megfelelnek-e, és mivel a végső szövegben ez nem szerepel, és nem szerepel a kompromisszumos módosítókban is, azt üzeni, hogy a Szocdem frakció új módosítókkal fog majd előállni, amelynek célja az lesz, hogy megerősítsék a e, szabályt, tehát e, e, remél, és reméli Langer úr azt is, hogy meg tudunk állapodni ebben. Köszönöm. Vidal Quadras következik, és aztán Kreitzmann úr bedanken. Köszönöm szépen, szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját. Most lehetőségünk van arra, hogy olyan kompromisszumot szavazzunk meg, amelyel tudunk együtt élni, és nyilván mindannyian ugyanazt akarjuk, és általában többet akarunk, mint amennyit el tudunk érni, de hát hogyha a bizottságnak és a tanácsnak is megfelelő döntést kell hoznánk, hozni, akkor legalább meg kell próbálni megtartani, ami most van, és aztán majd néhány év múlva felülvizsgálat során meglátjuk, hogy mit tehetünk. Támogatom a jelentéstevő javaslatát. Köszönöm szépen, Vidák Vedresz Köszönöm szépen, elnök asszony. Kárin szór ismertette a kompromisszumos szöveget, amelyet a tanács összeállított, és ez nem felel meg eredeti ambícióinknak. Mi többet szerettünk volna. Azt szerettük volna, hogyha a tagállamok a bizottságot tájékoztatnák a kormányközi energia megállapodásokról, azok menetében a harmadik országokkal való megkötés előtt, illetve szerettük volna, hogyha a megállapodások aláírásába is bevonnának bennünket. De végül is a tanács nem változtatott az álláspontján, és továbbra is minden a tagállamok kezében maradt. Tehát nem osztják meg az információkat, nem adják át a többi tagállamnak ezeket, hogyha nem kívánják és a bizottság csak tanácsokkal szolgál, felkéréses alapon, amennyiben a tagállam kéri a szerződés kötés során. Kárin szúrnak igaza van, tehát hogyha nem kötelező előzetesen tájékoztatni az Európai Bizottságot a megállapodásokról, akkor nyilvánvalóan nem valósulhat meg az, hogy a jövőben a ratifikálás előtt átláthatóságot tudjunk biztosítani. Tehát ezt kellene elérnünk a jövőben. Tehát, hogy sikerül-e kötelező érvényű keretet alkotnunk a tanács számára, ez itt a kérdés. Egy kicsit meg vagyok lepve, több három oldalú egyeztetésen is voltam, és a a szakbizottság jelenlegi titkársága is részt vett ezek közül több alkalommal. A tanácsot sosem láttam még olyan hozzáállással, mint legutóbb, hogy levágta a dokumentumot az asztalra, és aztán kiviharzott. Tehát ez egy újdonság, és reméljük, hogy ez csak egy egyszeri incidens, és a tanács odafigyel majd a szempontjainkra. Kárinsz úrnak gratulálok a türelméhez, és ahhoz, hogy sikerült munkalapot teremteni a jövőbeni munkáinkhoz. Köszönöm, Tolman úr. Nos, én közelről részt vettem ebben az együttműködésben. Köszönöm szépen, hogy az árnyék előadókat ennyire szorosan bevonta a munkába. A zöldek részéről szeretném a következőt elmondani, illetve a szocialista frakció is egyetért ezzel. Tehát, hogyha Európa közös hangon szeretne szólni, akkor a tanács munkájába mélyebben bele kell folynunk. Itt nem csak arra gondolok, hogy a tárgyalások menetét kell követnünk, hanem politikai nyilatkozatot is szeretnénk szocialistaként tenni. Hogyha erősebb európai hangot szeretnénk megütni az energiállátás területén, akkor ezt a jó alkotásban is érvényesíteni kell. Elnök, köszönöm. Szeretne válaszolni? Kárin szólt, tessék. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólásokat, és köszönöm a szocialista frakció, illetve a zöldek véleményét is. Egy, egy kicsit eltérő álláspontot fogalmaztak meg, de végül is mi itt a tisztelt házban a legfontosabb feladatunk? Én úgy gondolom, hogy az, hogy a jogszabályokat a lehető legjobb minőségben, leghatékonyabban alkossuk meg. Tehát a kívánatos fogalmát kell valahogyan a megvalósíthatóra lefordítanunk, és a parlament és a tanács ennek szellemében kell, hogy eljárjon a közös jogalkotásban. És egyrészt hátrébb léphetünk, politikai állásfoglalásokat tehetünk, de akkor a Luxemburg téri tüntetésektől nem sokban különbözünk, tehát jól hangzik, de nem sok eredményt hoz Európa számára a jogalkotásban. Hogyha ezt a kompromisszumot elfogadjuk, akkor viszont valóban kihatunk Európa jogszabályaira, hatást gyakorolunk rájuk. Egyetértek Klóddal abban, hogy nem akkora lépést teszünk előre, mint amit szeretnénk, ugyanakkor az energiaterületen egy közös európai hang kialakulásához járulunk hozzá. És ez a jogszabály, ez nem a vége a parlament munkájának, hanem a kezdete, és nyilván a jövőben erősíteni tudjuk majd a szerepünket. Egy záró észrevétel, Öttinger biztos a két megbeszélésen volt, és ő is úgy gondolta, hogy a kompromisszumos jogszabály az jobb, mint hogyha semmilyen jogszabály nem születik. Mert jogszabály nélkül sehol sem tartunk, tehát előre kell, hogy lépjünk ezen a téren. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Mindenkinek köszönöm, és úgy gondolom, hogy megkapták a lehetőséget, Skinner úrral együtt, hogy elmondják a véleményüket, és a szocialista frakció, illetve mások is e, szintén elmondhatták. Holnap kerül sor a szavazásra itt a szakbizottságban. És azt hiszem, hogy mindenki nevében elmondhatom, hogy jó lenne, hogyha Káfin úr kapna néhány percet, hogy a holnapi vita előtt még ma is elmondhassa a kérdéséhez kapcsolódó fontos dolgokat. A holnap a EMFF kontaktcsoportban lesz majd dolga, tehát holnap már nélküle folytatjuk le a vitát, ezért megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, kollégák, a lehetőséget. Nem kívánok hosszan szólni, csak két-három percben szeretném a lényeget ismertetni a javaslaton, a, a bizottsági javaslat kapcsán. Arról van szó, hogy a 2003-as irányelvet szeretnénk módosítani az információk nyilvánosságával kapcsolatban. Nagyon ambiciózus a bizottsági javaslat, és a parlament úgy gondolom, hogy sorakozzon fel emögött. Az állami hatóságokat gyakorlatilag arra kérnénk, hogy mindent tegyenek fel az internetre a személyes, illetve titkosított adatok kivételével nemzetbiztonsági megfontolás indokolhatja ezt. És ingyen vagy elhanyagolható költséggel rendelkezésre kellene bocsátaniuk az adatokat. Ez egy alapvető attitűdváltás, hozzáállás, módosítást igényel, tehát amennyiben nem esik valamilyen korlátozás alá az információ, akkor publikussá kellene tenni. És két fő érv támogatja ezt. Az első a demokrácia és a szakpolitika átláthatósága, hogy a nagy közönség könnyen és ingyenesen hozzáférjen az információkhoz. A második megfontolás pedig, hogy amint publikussá válnak az információk és felhasználhatók, az nagy üzleti lehetőséget is jelent, különösen a kis és középvállalkozások számára, akik ezt felhasználhatják a munkában, akár 140 millió euró is lehet évente ennek a haszna a KKV-k fejlődése szempontjából. És akik ezen a témakörön dolgoztunk, számos érintettel egyeztettünk, a finanszírozás annyiból érdekes, hogy egyelőre pénzért szolgáltatják az információk egy részét a különböző hatóságok, és ez a költségvetésükre visszahat. Ez egyrészt egy jogos megfontolás, de az adófizetők pedig azért fizetnek, hogy az információk elérhetővé, váljanak, tehát ne fizettessék meg kétszer velük ennek a költségét. Aztán a felügyeleti szerv létrehozása a másik kérdés, plusz adminisztratív teherként értékelték ezt, gondoskodni kell róla, hogy ne legyen az, aztán, hogy mi az az információs kör vagy adatkör, amit elérhetővé kell tenni. A szubszidiaritás elve alapján minden kormány maga dönthetné el, hogy milyen körben szeretné publikussá tenni az információkat, de az információhoz való hozzáférés joga kell, hogy előtérbe kerüljön. Tehát azt kell indokolni, hogy mit ne, és nem azt, hogy mit eh, és miért. És egy nagyon eh, drága megoldást is felvetettek, és hogy mindenféle közkönyvtárakat kellene létrehozni további költséggel, és a jövőbeni információk publikus elérhetővé tétele az első lépés, és aztán fokozatosan digitális információ formátumban kellene mindent elérhetővé tenni. És aztán a géppel olvasható formátum, a másik megfontolás, ez nagyon fontos lenne, hogy megvalósuljon, mert a KKV-k így tudják felhasználni hasznosítani az információkat, és többlet többlet minőséget hozna ez létre az európai polgárok számára. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon jó választ tudunk adni a különböző felvetett agályokra, amelyek az érintettek részéről elhangzottak. Tehát nagyon fontos lenne, hogy lelkesen támogassuk a bizottság javaslatát. Új lehetőségeket teremt ez, és az az átfogó elgondolás, hogy az interneten minden külön kérés nélkül legyen elérhető minden információ. Tehát egészen röviden erről szól az irányelv, tehát ennyiben szerettem volna ismertetni. Köszönöm szépen a különböző frakciók árnyék előadóinak a közös munkát, már egyeztettünk ebben a témában, és a következő hetek, hónapok során, is úgy gondolom, hogy nagyon sikeres lesz az együttműködésünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm Kálfin úr a vitára holnap kerül majd sor. És biztos vagyok abban, hogy ön szívesen itt lenne, de hát a költségvetésünket kell, hogy megvédje. A, az ülés nyilvános részét berekeztem, és a koordinátorok ülésével folytatjuk. Köszönöm szépen a koordinátoroknak a türelmet. És Természetesen zárt ülés következik, némi csúszással kezdjük. Előtte két perc szünetet tartunk, és aztán kezdődik a koordinátorok ülése.